kedves kollégák, bonjour à tous. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Mielőtt megkezdenénk a mai ülést, és a napi rendet elfogadnánk, hadd emlékeztesek a szomáliai rettenetes merényletre, amely rendkívül sok halálos áldozatot követelt. Ez a merénylet egy terrorista támadás, egy a, a fenyegetés geostratégiai jellegét mutatja ez a támadás. Mielőtt rátérünk a mai napirendre, szerettem volna még egyszer emlékeztetni erre a rettenetes támadásra. Köszönöm, hogy eljöttek a mai ülésre. Azt javaslom, hogy akkor kezdjük el az ülést. Először is a napirendet kellene elfogadnunk, ezzel kezdjünk. Ezt megkapták, hogyha jól tudom, és hogyha nincsen javaslat, módosítási javaslat, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Nincs ellenvetés. A mai ülésünk két részből áll. Az, először is a bizottsággal lesz egy eszmecsere az Európai Unió biztonságát illető témában. Ez egy másfél órás eszmecsere lesz, és aztán utána egy tanulmány bemutatására kerül sor, amely a terrorizmus elleni harc uniós stratégiáját foglalja össze. Mielőtt erre rátérnénk, az elnök megjegyzései, az elnök közleményei következnek, de nincs más közleményem, mint az, hogy a ma délutáni ülés után azonnal kezdődik a koordinátorok ülése, és ott fogunk döntést hozni a következő üléseket, illető napirendről. Hármas napirendi pont, egy prezentáció lesz a bizottság képviselőivel. A munkaprogramunknak megfelelően amelyet elfogadtunk a munkák első időszakára. Megkezdjük az eszmecserét a jogszabályok értékelésével kapcsolatban. A számos európai szinten elfogadott terrorizmus ellenes intézkedés elemzésével kezdjük, és ezek után megvizsgáljuk, vagy ennek köszönhetően meg tudjuk vizsgálni az Európai Uniós terrorizmus ellenes tervet, és megvizsgáljuk azt is, hogy melyek azok a sürgős témák, amelyekkel foglalkoznunk kell, és most az Európai Bizottság kezdi meg a, az Európai Unió biztonsági politikájának értékelését, konkrétan a terrorizmus elleni harc értékelését. Először a DG, DG Home főigazgató helyettesét hallgatjuk meg, aki itt van velünk, és ez után következik a DG Justice főigazgató asszonyat, én ezt ele asszony, akinek szintén köszönetet szeretnék mondani a jelenlétükért. Hogyha egyetértenek, akkor a következőt javaslom az önök prezentációja, bevezetője után, Onidi úr kezdi, tehát utána lesz majd egy eszmecsere, kérdéseket lehet feltenni, néhány kérdést megvárunk, és aztán várjuk a választ és aztán meghallgatjuk Aszola asszonyt is, és utána is kérdéseket lehet feltenni. Tehát kb. másfél óránk van. Így minden kollega öm, fölteheti azt a kérdést, ami foglalkoztatja. Akkor ke- meg is kezdhetjük a vitát. Onedi úrnak adom meg először a szót, gondolom a helyéről fog beszélni, mindenki jól fogja hallani, úgyhogy meg is adom a szót, tessék. Merci, merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy mivel először vagyok itt ebben a szakbizottságban, hadd együtt gratuláljak önnek, elnök asszony a megválasztásához, és a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Ez a téma mindenképpen megérdemli azt, hogy egy külön adhok bizottság jöjjön létre, amely foglalkozik ezzel a témával. És nagyon fontos, hogy jobban tudjuk a munkát összefogni, irányítani. Másodszor azt is szeretném megköszönni, hogy a szakbizottság második ülését ennek a témának szentelik, tehát a júliusban befejezett értékelés megtárgyalásának. Ez az értékelés lehetővé teszi azt, hogy pontosan lássuk, hogy konkrétan milyen intézkedések születtek Európai Uniós szinten a biztonság területén. Természetesen a vitánk során a biztonsági kérdéseket érintő vitánk során a terrorizmus elleni harcra fogunk koncentrálni. Az anyagot angolul készítettem elő, úgyhogy ha megengedik, angolul fogom ezt folytatni, és követhetik az előadást a dián. Megnézzük, megnézzük tehát a különböző eh, pilléreket, eh, amelyek a biztonsági politikából eh, összeállnak. Először is egy házon belüli elemzésre került sor, és ez a házon belüli elemzés egy szélesebb korú, körű konzultáción alapul. Tagállamokból, ügynökségekből kaptunk reakciókat, illetve számos szervezettől. Az eredmények megkaptuk, és ezeknek köszönhetően ezeket be tudtuk mutatni a Libe szakbizottságnak. Az eredmények pozitívak, az elemzés azt mutatja, hogy az Európai Uniós fellépést mindenfél megfelelőnek, relevánsnak és hatékonynak tartja. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy minden tökéletes, nem ülhetünk ölbetett kézzel, nem lehetünk önelégültek, és nyilván vannak még olyan területek, amelyeken lehet javítani a munkát, és vannak olyan területek, ahol, amelyeken az önök bizottsága nagy segítségünkre lehet, hogy ezeket a kihívásokat megoldjuk, a hézagokat megszüntessük. A fő következtetések Először is a nagy kihívások abban rejlenek, hogy a végrehajtás nem tökéletes. Azt gondoljuk, azt reméljük, hogy ennek a bizottságnak a munkája segít nekünk abban, hogy a nyomást fenntartsuk annak érdekében, hogy a különböző eszközök, legislatív és nem legislatív eszközök végrehajtása megtörténjen. Például a PNR-re gondolok, ahol is a végrehajtás határideje május, és eb- ezen a területen van számos tagállam, amelyek még nem hajtották ezeket végre. A másik terület, egy másik terület, ahol, amely szintén gyakran napirenden vannak, a lőfegyverek. Itt a legislatív keretet éppen modernizáltuk, és nagyon nagy kihívások vannak a, itt is a végrehajtásban. A második téma, második aspektus, ez a komplexitás, nagyon összetett a téma, nagyon összetettek a különböző eszközök eh, Európai Uniós szinten, A mi egyik prioritásunk az az, hogy az elkövetkezendő években próbáljunk további olyan területeket kidolgozni, amelyeknek köszönhetően a különböző szereplők között jobb lesz az együttműködés, ahol egyszerűsíteni tudjuk a különböző eszközöket, például a refit keretében, illetve további iránymutatás nyújtása, ahogy ezt tettük a Schengeni határvédelmi kóde, határkódexel kapcsolatban, vagy a robbanószerekkel kapcsolatban. A harmadik aspektus a kapacitás hiány európai szinten. Azt hiszem, hogy mindenki abszolút tudatában van a forrásokat tekintve e a korlátoknak, a különböző specializált szolgál, szolgálatok részéről európai szinten is így van ez. Ez érvényes a forrásokra, de egyre inkább érvényes a szakértelemre, főleg a magas szintű technológiai szakértelemre például a kódolásra. A negyedik fontos téma az adaptabilitás, tehát a igaz, nagyon fontos, hogy tudjunk igazodni az új kihívásokhoz, hiszen a fenyegetések jellege változik, alakul, és nagyon fontos, hogy mi ebben hogy mi ebben alkalmazkodó képesek legyünk. A következő dolog az az, hogy 2005-ben kezdődött a strukturáltabb Európai Uniós együttműködés a terrorizmus elleni stratégiában. 2005 óta javasoltunk, ezt mind a parlament, mind a tanács jóvá hagyta, eh, tehát kidolgoztunk egy terrorizmus elleni stratégiát. Eh, a négy eh, oszlopa ennek még mindig érvényes, és megpróbálunk megpróbáljuk az összes aspektust lefedni. Megelőzés, védelem, végrehajtás, kitartás, illetve a válaszadás. Ezek a különböző oszlopai tehát ennek a stratégiának. Ez a koncept keret, ez folyamatosan a megvalósítás útján van, és azt gondoljuk, hogy valószínűleg a legújabb, vagy a leghasznosabb horizontális eszköz az a legújabb irányelv, amelyet 2017-ben fogadtunk el, illetve modernizáltuk. Ebben láttuk azt, hogy a két társjogalkotó jogalkotó képes volt arra, hogy minden aspektus lefedjen, amelyek a terrorizmus ellen, ellenes stratégiához tartoznak meghatározták, hogy mi a terrorista cselekedet, annak érdekében, hogy harmonizálják ennek feltárását, az ez elleni fellépést, illetve kodifikáltak számos innovatív és fontos együttműködési lehetőséget, adatcserétől kezdve az operatív válaszadásig. És végül ez egy olyan jogszabály, amely teljes mértékben az alapjogokra is kitér. Az első tematikus aspektus, amelyre szeretnék kitérni, ez egy nagyon fontos aspektus, ami a radikalizációval függ össze. Láttuk még a legutóbbi támadások esetén is azt, hogy az Európai Unió kifejlesztett egy egyedi e, fellépési módot a radikalizáció ellenes politikákon keresztül, és ezzel e, költségvetést állított rendelkezésre minden tagállamban e, annak érdekében, hogy a gyakorló szakemberek együttműködését lehetővé tegye. Több mint 2400 munkatárs vesz ebben részt annak érdekében, hogy a szakértelem rendelkezésre álljon, hogy jobb jobban tudják irányítani a munkát ezen jelenséggel szembeni fellépésben. A, azon személyek azonosítása, akik radikalizálódnak, egy nagyon fontos aspektus, és az e egész Európai Unióban ebben, ezen a területen nagyon pozitívak az eredmények, tehát az azonosítás területen. Aztán egy másik terület, amelyben még több, amire még több figyelmet kell fordítani, ez a deradikalizációs aspektus. Míg egyszerű azonosítani a, a radikalizálódott elemeket, és rendkívül nehéz személyre szabott választ adni annak érdekében, hogy deradikalizáljuk ezeket a személyeket az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak, az európai intézményeknek és a tagállamoknak is többet kell tenniük a deradikalizáció érdekében, ezért egy magas szintű munkacsoport jött létre. Az Európai Parlament ebben fontos szerepet játszik, fontos megfigyelő szerepet játszik, és ez eh, a munkacsoport vizsgálja meg azt, hogy hogyan lehet a különböző eh, nemzeti eh, hatóságokat, szolgálatokat összefogni, hogyan lehet jobban kihasználni a rendelkezésre álló eszközöket, de emellett egy magas szintű szakértői csoport ez, amely új, megvizsgálja az új tematikákat is, például hogyan lehet a sebezhető csoportok szükségleteire jobban reagálni, főleg nőkre és gyerekekre koncentrálunk, hogyan lehet jobban működni a specifikus, jobban végezni a munkákat a specifikus környezetben, például börtönökben, aztán az ideológia szerepe, és egy fontos téma, illetve hogyan lehet jobban meghatározni azt, hogy melyek azok az országok, amelyeknek az antiradikali, antiradikalizációs aspektusban szakértelmük van, de szükségük van a segítségre is. Például a nyugat-balkáni országokra gondolkozok, gondolok, amelyeknek nagy szükségük van az együttműködésre, de a déli mediterrán országokat is ide lehet sorolni. Az Európai Unió emellett részt vesz egy másik fontos témában is, egy az internet nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy egyes személyek vagy egyes csoportok radikalisá váljanak, tehát ez, ezen keresztül, interneten keresztül próbálnak egyeseket elérni és őket radikalizálni. Itt ezen a területen nekünk szintén nagyon oda kell figyelnünk, igyekszünk eredményorientált munkát végezni, együttműködve a nemzeti hatóságokkal, illetve a főbb internetes szereplőkkel. Hatalmas előrelépést sikerült elérni ezen a területen, mégpedig konkrétan sikerült nagyon sok szereplőt mozgosítani annak érdekében, hogy az interneten terjesztett tiltott tartalmakat azonosítani tudjuk. Konkrétan itt a terrorista tevékenységekre felbújtó üzenetekre gondolok. Emellett az azonosítás mellett nagyon fontos az, hogy az azonosított anyagokat visszavonják. Itt is nagyon pozitív eredményekről számolhatunk be. Több mint 150 internetes szereplő aktívan részt vesz ezen tartalmak visszavonásában. Van azonban egy terület, ahol nem valósul meg megfelelő együttműködés, az az, hogy segítsenek az azonosításban, tehát arra rávenni őket, hogy nem csak az egyes hatóságok által számukra kijelölt anyagokat vonják vissza, hanem vegyenek részt magának az anyagnak az azonosításában is, és biztosítsák, hogy a visszavont anyagok ne kerüljenek újra vissza az internetre más csatornákon. Úgyhogy itt is nagyon sokat lehet még javítani a munkán. Hogyha megnézzük, hogy hogyan tudjuk emellett még megvédeni magunkat, kb. tíz évvel ezelőtt megkezdődött a munka, amely a kritikus infrastruktúrára koncentrált. Van egy irányelvünk a kritikus infrastruktúrával kapcsolatban, ez 2008-ra nyúlik vissza. Az értékelés is nagyon kritikus. Az irányelv nagyon hasznos volt, annak érdekében, hogy erősítsük az erőfeszítéseinket, de nagyon korlátozott a hatája. A kritikus infrastruktúrával kapcsolatban az irányelv csak az energia és a közlekedési hálózatokra vonatkozik, és az, a mechanizmus maga nagyon nehézkes. Először is ez egy-egy átfogó nyilvántartás az infrastruktúrákról, amelyek védelemre szorulnak, de nincsen operatív kapacitás arra, hogy ezeket jobban megvédjük egyrészt, vagy hogy megfelelően jobban tudjunk válaszolni egy esetleges támadásra. És nagyon fontos, hogy hogyan védjük a köztereket, hiszen látjuk a legutóbbi támadások során, hogy közterületeken történtek a terrorista támadások, és ugye a terroristák ezeket előnyben részesítik. És múlt héten egy cselekvési tervet is bemutattunk, hogy október 18-ától hogyan szeretnénk védeni a közterületeket. Ez egy nagyon jelentős lépés volt a részünkről az Európai Unió szintjén annak érdekében, hogy egy sokkal átfogóbb megközelítést alkalmazzunk, annak érdekében, hogy jobban megvédjük azokat, akik felelősek a közterületekért, hogy a közterületek ellenálló képesebbek legyenek. Itt különféle eszközöket javasoltunk, tehát például a kockázatbecslést, megnézzük, hogy milyen potenciális fenyegetések vannak, hogy az ott lévők kitettségét csökkentsük, és vannak bizonyos olyan szakmák, amelyek jobban kibannak téve a közterületeken történő támadásoknak. Nagyon fontos az, hogy az érintetteket értesítsük a potenciális veszélyről, bármilyen természetű legyen az. Tehát nagyon fontos például az, hogy a bérbeadó cégek is tudják, hogy milyen veszélyeknek lehetnek kitéve, és hogy milyen gyakorlati lépéseket tehetnek annak érdekében, hogy észleljék, hogy milyen potenciális fenyegetettségnek vannak kitéve. A design is lényeges, tehát hogy a közterületeket hogyan tervezik meg, és nem utolsó sorban pedig a, az emberek ben a tudatosítás, tehát hogy tudatosítsuk azt, hogy fenyegetettségnek vannak kitéve bizonyos közszerületeken. Egy másik ilyen hagyományos terület, amelyet megvizsgáltunk, az a kritikus infrastruktúra, ez már régóta figyelmünk középpontjában van, és szeptember 11-e után is figyeltünk a vegyi, kémiai, biológiai és nukleáris veszélyekre. Az Európai Unió már nagyon korán 2010-től kifejlesztette egy cselekvési tervet, amelyben a nemzeti hatóságok rendelkezésére és a magánszereplők rendelkezésére különféle eszközöket javasoltak. Itt a elemzés pozitív eredménnyel járt, azonban még rengeteg mozgástér van, ahol javítani lehet a helyzeten. Nagyon fontos az, hogy a kockázat minőségét jobban elemezzük, hogy megnézzük, hogy hol vagyunk, hogy sebezhetők, hogy milyen anyagokról van szó, milyen felhasználásra és hol kerülhetnek ezek az anyagok. Természetesen ez kutatást igényel. Hagyományosan a kutatásunkat arra összpontosítottuk, hogy megpróbáljunk javaslatokat kidolgozni, hogy nyomon kövessük a biológiai vegyi fegyvereket, a robbanóanyagokat vagy a nukleáris anyagokat. Nagyon fontos az, hogy ezek segítségével javítsunk a helyzeten. Itt szeretnénk az általános együttműködést javítani a különféle szereplők között, tehát például az anyagok, gyártói és a felhasználók között. Tehát például akik nukleáris anyagokat használnak fel, vagy például vegyszereket. Viszonylag frissen került figyelmünk középpontjába a robbanó anyagok és a tűzfegyverek használata. A robbanó anyagok tekintetében létezik már, léteznek már olyan jogszabályok, amelyek már 7 évesek, jogalkotás tehát volt, és a jogalkotás javította az általános ismeretek helyzetét, tehát hogy azon prekurzorok ismeretét, amelyek segítségével a terroristák robbananyagot állíthatnak elő. Azonban eh, javítottunk azon is, hogy hogyan jelezzünk gyanús tranzakciókat, vagy hogyan jelezzük, hogyan észleljünk gyanús tranzakciókat. Ez egy nagyon összetett dolog, hiszen a végrehajtása itt nem csak az állami hatóságokon múlik, hanem természetesen a gazdasági szereplők vállán is teher. De mindenképpen jobb iránymutatás kell, jobban meg kell osztani a felelősséget, ezen kívül létre kell hoznunk egy iránymutatót, amelynek az elvét a bizottság már múlt szerdán elfogadta. A iránymutató mellett azonban még további elemzésre is szükség van, hogy mi javítható. Remélhetőleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy az önök munkájának az eredményeit is felhasználhatjuk majd annak érdekében, hogy bizonyos elképzeléseket bevigyünk abba a kiértékülésbe, amelyet ambiciózusabbá szeretnénk tenni. Hogy hogyan lehet jobban figyelemmel kísérni a vegyi prekurzorok piacát, amelyet a terroristák felhasználnak. Ugyanez vonatkozik a tűzfegyverekre is. A jogszabályokat nemrég módosították, az idén korábban fogadták el ezeket, tudjuk, hogy milyen nehézségeink vannak a jogszabályok alkalmazásánál. Már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy, a, hogy nemzeti kapcsolattartó pontokat nevezzünk ki. Ezen kívül nagyon sok támogatást is felszabadítottunk, pénzügyi támogatást is, hogy jobban segítsünk a hatóságoknak abban a tekintetben, hogy mit várnak a tűzfegyerek gyártóitól, és természetesen a piacon lévő kereskedőktől. De itt nagyon nagy figyelmet kell szánnunk a jogszabályok végrehajtására. A terrorizmus finanszírozása egy olyan terület, ahol még mindig nagyon sokat tennivaló, amit eddig megpróbáltunk tenni, az az, hogy a következő háromszögben mozogtunk, ez a megakadályozás, megelőzés, a nyomozás és a válaszadás. Tehát ebben a háromszögben mozgunk, és itt a nagyon hagyományos pénzügyi transfereket figyeljük, amelyeket terrorista cselekményekre is fel lehet használni. Azt látjuk, hogy egyre több terrorista csoportosulás használ nem hagyományos csatornákat, hogy hogyan juttassák el a támogatást a célcsoporthoz. És megváltoztatták a hagyományos pénzszerző módszereket is. Ez pedig természetesen újfajta válaszadást is kér, igényel. Azonban ezen a területen is lehetséges a helyzet javítása, tehát nagyon fontos az, hogy a pénzügyi nyomozó egységek megfelelő támogatást kapjanak. Azonban jobbnak kell lennünk, hogy beazonosítsuk azokat a tranzakciókat, amelyeket eh, vélelmezhetően terrorista csoportok használnak információcsere. Az információcsere áll a különbizottság munkájának a középpontjában. Nagyon sok újraorientációt várunk, nagyon sok további támogatást az önök szakbizottságának a részéről. Az információ csere nem új terület, ez egy olyan terület, ahol a felelősségek szétosztása alapján az Európai Unió már nagyon sok hát összpontosított erre a területre. És az a terület, amelyet már viszonylag gyakran elfelejtünk, az a biztonsági kockázatbecslés. Itt kimutattuk, hogy az általános bűnüldözés segítségével, illetve a hírszerzés segítségével képesek vagyunk arra, hogy rendszeres alapon európai szinten kockázatbecslést végezzünk, és pedig úgy, hogy ne csak megnézzük, hogy milyen természete van a fenyegetéseknek, hanem hogy különféle kockázat szinteken is mozgunk, és hogy jobban megtervezzük azt a választ, amit elérni szeretnénk. Természetesen több figyelmet kell szánnunk erre a térre. Már eh, egészen fantasztikus haladás értünk el a határokon, ahol az európai parti és határőrség az úgynevezett sebezhetőségi elemzés is elvégezheti, de Hogyha ezt rendszeresen megfigyelnénk, ha rendszeresen megfigyelnénk a kockázatokat és a kockázat elemzést, azzal lényegesen előre mozdulhatnánk. Másodszorban az európai szintű képességek összefogására van szükség, amit eddig sikerült felépítenünk az elmúlt években, az az európai az Európai Európólon belül működő terrorizmus elleni központ. Ezt figyelemmel kell kísérnünk, hiszen ez a központ már az Európai Információs Hivatalnak bizonyult, és már 9000 terrorista gyanús szemét azonosított be, Ezen kívül 30 ezer ember azonosságát eh, sikerült beazonosítani, akik konfliktusos területekre utaztak. Tehát európai szinten létezik már egy ilyen antiterrorista központ, természetesen minden tagállam részt vesz ennek a munkájában, és eh, természetesen nagyon sokat profitál az úgynevezett Sienna információs hálózatból, amelyet az Europol fejlesztett ki. Tehát az az ECTC központ, az Európai Terrorizmus ellenes központ, elég sok szakismer, szakismeretet is felhalmozott, tapasztalatot, és amennyiben terrorista támadásra kerül sor egy tagállamban, akkor a tagállam nem csak értesíti az LCTC-t, e hanem segítséget is kér tőle, hogy támogatást kapjon például emberi erőforrás tekintetében, vagy felszerelés tekintetében. Az Europol még fontosabb szerepet fog játszani az Europol új szabályzása után. Erről elég sokat tárgyaltunk, legutóbb például múlt héten, amikor a legújabb felügyelő testületet is kinevezték a parlament vizsgálata után. Nagyon sok vita folyt arról, hogy az Európol hogyan férhet jobban hozzá információkhoz. Például olyan információkhoz, amelyek a világban található partnereinktől jönnek. Így nagyon fontos szerepet játszhatunk abban, hogy a nemzeti hatóságok munkáját hozzáadott értékkel kiegészítjük. Nagyon fontos az, hogy az információ minősége is jobb legyen, amely a már együttműködő országokból beérkezik. Éppen ezért kihangsúlyozom még egyszer a megfelelő megállapodások szükségességét. És természetesen létre kell hoznunk egy mandátumot, hogy az eh, Európol tárgyalhat kulcsfontosságú partnerországokkal. Végezetül áttérnék az információs rendszerek szerepére. Ez egy olyan terület, ahol az elmúlt kilenc hónapban a forrásaink legjavát használtuk fel. Ez egy kritikus terület, nagyon jó információs rendszereink vannak, de sajnos ezek az évek alatt fejlődtek ki, és igazából ilyen siló mentalitást fejlesztettek ki. Tehát, amit az interoperabilitás zászlója alatt végrehajtunk, az a nemzeti hatóságok segítségével és az európai szereplők segítségével zajlik. A, ide tartoznak az ügynökségek, a tanács, a parlament. És itt három csapáson indulunk el. Az első az, hogy a már meglévő rendszerekből indulunk ki, tehát hogy ne találjunk itt csak azért, hogy valami legyen újra kitalálva. Ez egy nagyon összetett rendszer, mint például a Prüm, amely inkább egy kormányközi jellege rendelkezik, aztán ott van a PNR rendszer, és ezeket a lehető legjobban sikerült kihasználni, nem csak nemzeti, hanem európai szinten is. Természetesen nagyon sok megbeszélés tárgyát képzik ezek, olyan javaslatok alapján, amelyeket a bizottság terjesztett elő. Annak érdekében, hogy javítsuk az információkhoz való hozzáférést, és hogy javítsuk a Schengeni információs rendszerben, a Eurodarkban meglévő adatok minőségét és az Equisre is ugyanez vonatkozik, amelyről kollégám fog többet szólni. A második csapás, amelyen el kell indulnunk, az az, hogy a különféle foghíjakat zárjuk be. A különféle rendszerekben hiányosságok vannak, ezeket meg kell szüntetnünk annak érdekében, hogy a lehetséges terrorista bűnözőket minél korábban beazonosítsuk. És szó van a beléptetési rendszerről, az ECIAS rendszerről, amely kiegészíteni a már meglévő információs rendszert. A harmadik csapás az, hogy a már meglévő rendszereket jobban kihasználjuk. Ez pedig más, mint amit például az Egyesült Államok választottak szeptember 11-e után, hiszen itt az opció nem az, hogy építsünk egy központi információs rendszert, hanem az, hogy jobban kihasználjuk ezeket a rendszereket abban a tekintetben, hogy segítségét nyújtsanak abban, hogy az adatok minőségét ellenőrzik. Hogy legyen egy olyan kereső motor, amely a potenciális gyanúsítottak azonosítását lehetővé teszi. És nagyon fontos például a már meglévő biometrikus anyag jobb felhasználása. A legutóbbi terrorista támadások alatt azt is láttuk, hogy nagyon sok terrorista bűnöző szabadon mozog Európán belül, a Schengeni térségen belül is különféle azonossággal, különféle személyazonossággal. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy revidiáljuk a rendszereink működését, és pedig úgy, hogy egy személy ne használhasson több személyazonosságot. És ez pedig legelső sorban biometrikus anyagok rögzítésével lehetséges. Végezetül, hogyha megnézzük hogy európai szinten még mit tehetünk, akkor most külön szólnék az ügynökségek munkájáról, amelyeket pátyolgattunk itt az évek során. A parlament is nagyon nagy támogatást nyújtott ezekhez, az ügynökségekhez. És nagyon fontos az átfogó elemzésből, hogy még több ügynökségi munkára van szükség, hiszen ezen ügynökségek munkáját nem csak nagyon nagyra tartjuk, hanem ez a munka teljes mértékben nélkülözhetetlen, és a nemzeti hatóságok is nagyon nagyra értékelik. Nem csak az Európai Unióban, hanem az azon kívül levő partnerországokban is nagyon fontos az, hogy az ügynökségeken belül is több tapasztalatra, szakértelemre építhetünk hogy most a fő üzenetet összefoglaljam, hogy a kiértékelésünk, az elemzésünk milyen eredménnyel járt. Először is legyen ez a PNR, legyen ez a robbanóanyagokról szóló jogszabály, a tűzfegyverekről szóló jogszabály, több segítséget kell adni a nemzeti hatóságoknak, hogy ezeket a jogszabályokat jobban átültessék a honi gyakorlatba. Az eszközök összetettsége tekintetében nagyon nagy a felelősségünk, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat, hogy eh, példát mutassunk, és ezt az adatrendszerek biztonsága tekintetében már be is mutattuk, tehát hogy hogyan lehet az információs rendszerek minőségét javítani. A kapacitás nem csak az ügynökségekre vonatkozik, hanem az európai hálózatokra is. Tehát például az antiradikalációs hálózat, a RAN, vagy az Atlas hálózat, amely nemzeti hatóságokat segít abban, hogy a terrorizmus ellen lépjenek fel. Sikerült létrehozni egy hálózatot, amely fel is léphet, amennyiben terrorista támadásra kerül sor, és így segíti a célba vett tagállamokat. Nagyon lényeges az a fenyegetések jobb kiértékelése, lényeges, hogy azonnal reagáljunk a terrorista bűnözők módusz operandiában bekövetkezett változásokra, és itt a kibertért is említeném, hiszen az internet és a világháló mind-mind olyan terület, amelyet egyre inkább kihasználnak a terroristák. És az interneten keresztül is jelentős mértékben zajlik a radikalizáció. Tehát ezeket a kérdéseket pedig mindenképpen közösen kell megtárgyalunk, és várjuk a további segítségüket. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen Anidi eh, úrnak ezt a nagyon érdekes bemutatót, prezentáció. Ez eh, kiváló volt ez az összefoglaló, többé kevés, kevésbé gyors is kollégáknak mondom, hogy megkapták ezt az anyagot vagy papíron, vagy e-mailen eh, ki lett ez küldve, úgyhogy ez egy kiváló összefoglalás, eh, amelyet az október 19-i anyag majd még kiegészít, és ezt nagy eh, izgalommal várjuk. Köszönöm szépen, tehát ezt a prezentációt nyilván ez számos kérdést felvet. Tina Ászula asszony, ha jól értem, szeretne most hozzászólni, és akkor utána gyűjtjük össze a kérdéseket. Azt kérem, hogy ha lehet, egy kicsit rövidebben szólaljon hozzá, hogyha lehet, hogy utána legyen még időnk a kérdésekre, válaszokra. Tessék, megadom a szót. Madame euh, la Présidente, honorable members. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Én magam is szeretném megköszönni a meghívást, hogy előhetek, és beszállhatok arról, hogy a, az igazságügyi főigazgatóság szempontjából hogy áll a helyzet ezen a területen. Ahogy az önök szakbizottságának a megbizatási köre is mutatja, jelentős kihívások vannak a terrorista fenyegetettséggel szemben. Valóban előre nem látható mintája van ezeknek a támadásoknak. Így a liberális demokrácia kihívása az az, hogy sikeresen le tudjuk ezeket a, a fenyegetéseket anélkül, hogy értékeinket veszélyeztetnénk. A biztonság és a szabadság egymást kiegészítik, és kölcsönösen egymást megerősítő szakpolitikai eh, célkitűzések, ahogy azt az Európai Biztonságpolitikai Programban is látjuk. A főigazgatóságunk intézkedéseit is eh, ezek alapján állítottuk össze. Az önök mandátumának megfelel ez. A megfelelő eszközökkel fel lehet lépni a terrorizmussal szemben, annak érdekében, hogy az Európai Uniós intézkedések tiszteletben tartsák az alapvető jogokat, és megelőzzék a radikalizálódást, ahogy a kollégám is már említette. A, a finanszírozó szorra a terrorista cselekmények finanszírozási forrásainak kezelésével kapcsolatban az idén elfogadott pénzmosási irányelv hatályba lépett, de sajnos még nem minden tagállam vette teljesen át, úgyhogy ellenőrizni szeretnénk a nemzeti átültetési eljárásokat. Az irányelv felülvizsgálata folyamaton van, de ez E, erősíteni fogja az Európai Uniós intézkedéseket valóban. A pénzügyi e, akció terven e, és az együttműködés nemzetközi fórumán is javítani fogja. Remélhetőleg politikai megállapodása mielőbb sor kerülhet e téren. Kollégám említette a pénzügyi hírszerzési egységeket. A Panama Vizsgáló Bizottság vitája alapján, ami természetesen nyomon követünk, aláhúzták, mennyire fontos, hogy a tagállamokban legyen pénzügyi eh, hírszerző szervezet és megfelelő rendszer, amivel az információ cserét biztosíthatják. Jelenleg értékeljük azt, hogy hogyan lehet további jogkörökkel erősíteni ezt az együttműködést. Nézzük most a jogi hatóságokat, amelyek alapvetően fontosak eh, a jogállamiság irányított a társadalmakban. Először az Eurojust jelentősége a terrorista esetekben való együttműködés mindenképpen olyan elem, amit alá kell húzzunk. A tagállamok egyre inkább igénybe veszik az Eurojust segítségét a nemzetközi dimenziójú terrorista cselekményekben. Jelenleg 69 terrorizmussal kapcsolatos vizsgálat folyik. Ahogy Juncker elnök úr is említette, fel fogjuk mérni, hogy az EPPO hatásköreit hogyan lehet a terrorista esetekre kiterjeszteni a 2025-ös távlatokat tekintve. Az Eurojust nagyon hatékony testület, és az európai államügyészsége kapcsolatban ezt nem szabad elfelejtenünk, az irányítási struktúrákat, különösen, hogyha módosítjuk, akkor még hatékonyabb lesz. Remélem, hogy a bizottság javaslatait az Európai Parlament ezt támogatni fogja a triológus keretében is. Úgy tudom, hogy az Eurojustot kívánják meglátogatni a következő hetekben, és átnézik az eddig teljesített munkát. Valóban több kulcsfontosságú kihívás van a terrorizmus elleni vizsgálatok és ügyészi eljárások terén. Egy sort említenék csak meg, ez a, a a bizonyítékok, ezek között az elektronikus bizonyítékok cseréje, megosztása, értékelése. A közösségi háló a közösségi média, az e-mail, az e-cloud egyre nehezebb a hatóságok számára ellenőrzés szempontjából gyakorlati intézkedéseket akarunk kidolgozni, hogy az ügyészek munkáját segítsük e területen, és ösztönözzük az európai eh, nyomozói eh, eh, parancs hatályba léptetését, a határon átnyúló elektronikus bizonyíték cserét egyaránt. Az információ cseréről már többször szó volt, és beszéltünk a központosított rendszerről is, az ACRIS-ről eh, TCN, amely lehetővé tenni a korább, a harmadik országbeli állampolgárok által elkövetett bűncselekményeket, korábbi bűncselekményeket azonosítsunk. Az erre vonatkozó tárgyalásokat az intézmények között mielőbb szeretnénk elindítani. Az interoperabilitást is említette a kollégám, az információs silók vagy rendszerek között. Nos, valóban látnunk kell, hogy az interoperabilitás esetében nagyon ébernek kell lenni az egyéni adatok védelmével kapcsolatban. A 21. században igenis lehetséges mindkettőt biztosítani. Nagyobb biztonságot és jobb magánszférát, hiszen ehhez megvannak a technikai és jogi megoldások. Ezek között az adatvédelmi biztosítékok is. És a a rendőri irányelv is, a GDPR is rendkívül fontos e tekintetben. A személyes adatokon túl a biztonsági intézkedéseknek meg kell felelni a szükségszerűség és arányosság elveinek az alapvető emberi jogok kartájában foglaltak szerint. Így értékelünk minden olyan javaslatot, megvizsgáljuk, hogy hogyan befolyásolják ezeket a jogokat, és azt is, hogy a tagállamok az EU jogszabályok figyelembe, átültetésénél figyelembe veszik-e a kartát. A parlament és tanács által ez évben elfogadott terrorizmus elleni harc irányelve jó példa erre. Különböző lépéseket tettünk már a tárgyalások és a szövegszerkesztési folyamatban, és ezek között szerepelt a szükségszerűség és arányosság eleme is minden egyes beavatkozásnál, amelyel a mozgásszabadság, szólásszabadság, és a jogszerűség és arányosság elveit a bűncselekményekkel kapcsolatban is figyelembe fogjuk venni. Az irányelv egy, egy külön, explicit alapvető emberi jogi záradékot is tartalmaz. Az ex post értékelése is ezen eszközöknek nyilvánvalóan nagyon fontos lesz az alapvető jogok és szabadságjogok hatásának értékeléséhez. A radikalizálódás megelőzése, az extrémizmus elterjedése ellen a nyitottabb, érzékenyebb társadalmak felé való úton is egy nagyon fontos elem. A, a gyűlölettel, társadalomban megjelenő intoleranciával szemben fontos fellépni. Biztosítani kell azt, hogy, a megbélyeg, hogy elkerüljük azt, hogy bármely közösséget, csoportot megbélyegezzenek, és így elkerüljük a társadalom polarizálódását. Mindenféle retorika, a, a nyugatellenes és a szélsőjobbos retorika a terrorizmus melegágyává válhat. Mint önök is tudják, ezért elfogadtuk a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc online platformját, amely az illegális gyűlöletbeszédet vizsgálja, a online formában jelenik meg. Az, erk- az itt érvényesített erkölcsi kódex már azt mutatja, hogy a törvényellenes gyűlöletbeszéd sokkal hamarabb eltüntethető az online platformokról, éppen ezért nagyon fontos, hogy átlátható legyen ez a terület is. Az elmúlt hónapban a bizottság elfogadta az illegális online tartalmakra vonatkozó útmutatóját megfelelő elvek és utasítások alapján, amelyet a nemzeti hatóságok, tagállamok, érintett felek az illegális tartalmakkal szemben, gyűlöletbeszéddel szemben alkalmazhatnak. A bizottság támogatja a tagállamokat abban, hogy megfelelő forrásokkal cseréljék, ösztönözzék a bevált gyakorlatok cseréjét. Jövő februárban például egy konferenciát fogunk szervezni, bírák, ügyészek, börtönhatósági alkalmazottak számára erről az Európai Uniós területről, tehát a bevált gyakorlatokról. Nagyon fontos elem még, talán kiinduló pont is lehetett volna, az alternatívákat keresünk különösen a nők és gyermekek számára a börtönbe való zárással szemben. Itt talán be is fejezhetném, de mindenképpen várom a visszajelzésüket, javaslataikat, hiszen tudom, hogy ezekkel hamarabb célba tudunk érni, és az Európai Uniós állampolgárok békésen élhetnek a nyitott és szabad társadalmakban. Köszönöm. Merci, Madame Astola, de, de la... Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a témát, és köszönöm szépen, hogy tiszteletben tartotta a rendelkezésre álló időt. Most eszmecserére kerülhet sor, kérdéseket lehet feltenni. Először is megadnám a szót a koordinátoroknak, hogyha megengedik, illetve hogyha ők hozzá szeretnének kívánni. Úgyhogy, és azután megadnám a szót a kollégáknak, akik szeretnének hozzászólni. Anna Gomes az első. Tessék, megadom a szót. Thank you so much for the uh, exposés. Köszönöm szépen a bevezetőket. Szeretném azt megkérdezni, hogy hogyan értékeli uh, ezt a silókban uh, való munkát, hogy ez valóban hatékony-e, és valóban hatékonyá teszi e, a terrorizmus elleni harcot, és aztán van még néhány más kérdésem is. Értékelték-e például azt, hogy vannak-e kapacitások, vagy hiányoznak-e a tagállamokban megfelelő kapacitások a jogi és alkotmányos keretek között az, az alapvető tevékenységüket ez befolyásolja-e? Természetesen megfelelő jogi keretek között, hogy még hatékonyabban lépjenek fel a terrorizmus ellen, a kommunikációs ellenőrzés, lehallgatás, hírszerzés terén. Jogellenes tevékenység van-e területen, és hogyha igen, akkor fel lehet -e ezzel ellen lépni. Aztán a radikalizálódás megelőzése. Van-e ezzel kapcsolatban bármilyen proaktív megfogá, felfogás, hogy alternatívákat találjanak, illetve el utasítsanak, például Szaúd-Arábia és hasonló országokban, amikor imámokat akarnak importálni a különböző mecsetekbe, és így befolyásolni az érintett társadalmi struktúrákat. A PNR természetesen mindig nagyon fontosnak tartják a saját tagállamok, és egy mágikus erőt tulajdonít neki. De kezdetől fogva világos, hogy a magánrepülőgépeke nem terjed ez ki. Mit tesznek annak érdekében, hogy a magánrepülőgépek, amelyek európai területen szállnak, repülőtereken szállnak le, azokat hogyan tudják eh, átvizsgálni, vagy eh, bevenni ennek a rendelkezésnek a hatája alá, például eh, távoli királyi családok égisze alatt terroristák bejönnek-e vagy sem. Végül pedig a terrorizmus finanszírozása. tulajdonképpen a sílókkal kapcsolatos kérdésem is erre vonatkozik. A, részt vettünk a negyedik pénzmosás elleni irányelv kidolgozásában, amely tulajdonképpen a terrorizmus finanszírozásáról is szólt. A tagállamok egyszerűen nem hajlandók elfogadni, ellenállnak, hogy az ötödik irányelv miatt, hogy ezeket elfogadják. És pedig ez döntő lenne a terrorizmus elleni harc szempontjából, alapvető. Az érvelésük pedig elfogadhatatlan. Nem tudom, hogy hogy tudjuk ezt így folytatni, ha komolyan vesszük a dolgunkat. Különösen a közelmúltban a bizottság, Moszkovicsi biztos úr és szolgálata azt mondta, hogy az áfa rendszert terrorizmus finanszírozására is felhasználják. 5 milliárdról beszélünk, ez nem kis összeg. Erről pedig senki nem beszél. A különböző főigazgatóságok, Juri, taxó szóval nem is beszélnek erről, pedig ez egy döntő kérdés. A terroristák, terrorista csoportok egyszerűen a mi adórendszerünk öm, működésének hibás pontjait, gyenge pontjait használják, és szerintem itt abba hagyom, mert elég is. Köszönöm szépen. Anna Gomez. Anders Vistizen. Vistizen kollégának adom meg a szót az EKR koordinátorának, és azt kérem a kollégáktól, hogy egy kicsit rövidebben szóljanak hozzá, hogy mindenki lehetőséget kapjon. És aztán Jean-Philippe Albrecht kap szót, és utána megadom a szót a bizottsági meghívottaknak, hogy válaszoljanak a kérdésekre, tessék. Önnek a, önöké a szó két percre. Thank you, Mrs. Chair. I'll... Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálom a most meghatározott felszólalási időhöz alkalmazkodni. Először is köszönöm, hogy ezt a munkát elvégezték, ezt a dokumentumot, megfelelő kiinduló pont a mi szakbizottságok munkájához is. Néhány dologra szeretnék kitérni, amit talán jó lenne, hogyha elmagyarázna. Az egyik a, a 81-es oldalon lévő ajánlása a azt mondja, hogy az európai intézmények, különösen a Libe szakbizottság aktívan aktívabban vegyen részt szakértőkkel, petíciók benyújtóival. Ugyanakkor azt is mondja, hogy hasznos, hogy sok már meglévő eszközünk van, és ezeket aktualizálni kellene, és felhasználni, nem pedig új intézményeket, új kereteket, új szabályokat kitalálni. Talán el tudnám mondani nekünk azt, hogy a jövőben hogyan tudnánk leginkább azt biztosítani, hogy a jogszabályok, amelyeket alkalmazunk, átfogóbbak legyenek kezdettől fogva. A PNR-nél láttuk ezt már más területeken is láttunk. A Schengeni határkódnál, kódexnél, amit aktualizálni kellett, úgyhogy szeretném, hogyha ez, erről néhány dolgot mondana. A, még egy kérdés van, gyorsan elmondom. Ez, az az egész dolog belpolitikáról, intézkedésekről is szól, de megnézték-e a külső, külügyi szempontjait mindennek? Ugye finanszírozásról beszéltünk, ami észak-afrikai és közel-keleti országokból, Ázsiából származik. Vajon volt-e bármiféle vizsgálata vagy munka, amivel kit tekinteni próbáltak, hogy megnézzék, hogy hogyan tudunk ezekből az országokból adott esetben seget, segítséget kapni, hogyan tudunk fellépni ezzel a segítséggel hatékonyabban a terrorizmus ellen. Köszönöm szépen, remélem, hogy megbocsájt, hogy egy picit túlléptem az időt. Merci beaucoup, cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kollega. Köszönöm szépen, hogy tiszteletben tartotta a hozzászólási időt. Most pedig Albrecht kollega következik a két percre. És aztán az első válaszkört hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy tanulmányra szeretnék utalni, amelyről a következő napirendi pontban fogunk beszélni, de szeretném a véleményüket kérni ebben a témában, hiszen önök szakértők számos témában. A jelenlegi intézkedések végrehajtása, eh, amely intézkedéseket az elmúlt évtizedben vagy 10-15 évben dolgoztunk ki, ez kulcsfontosságú. Egyre világosabb, hogy nekünk kell biztosítani azt, hogy a rendőrök, a helyi rendőrtisztek tiszteletben tartsák a rendszert, alkalmazzák a rendszert, ahelyett, hogy újabb és újabb intézkedéseket dolgozunk ki. Azt szeretném tehát tudni, hogy ezen a területen hogyan szeretnék javítani a végrehajtást, a helyszíni végrehajtást, például gondolok itt finanszírozásra, több munkatársra, közös nyomozó csapatok támogatására, számára, hogy a hogy a rendőrök és a bűnüldöző szervek jobban végrehajtsák ezeket az intézkedéseket, ami az értékelést illeti, ez világossá teszi azt is, hogy az elmúlt 15 év intézkedéseiben nem voltak valódi hatástanulmányok a stratégiai terv hiányzott, gyors intézkedéseket kellett elfogadni. Hogyan tudjuk a jövőben ezt javítani, hogyan tudunk valódi stratégiát követni, hatástanulmányt megvalósítani, és esetleg sunset klauzulákat bevezetni az az érzése az embernek, hogy egyes intézkedéseket meg kell vizsgálni, felül kell vizsgálni egy bizonyos idő után, akár ezeket hatályon kívül helyezni egy bizonyos idő után, ahogy például az Amerikában is teszik. Köszönöm szépen! Akkor most megadom a szót a bizottsági meghívottjainknak, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Nagyon sok kérdést kaptak, köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, igen talán visszafele haladnék. Az e utolsó kérdés, mely szerint nagyon sok intézkedés hatástanulmány nélkül kerül elfogadásra. Hát ez egy jogos felvetés. Még mindig válság üzemmódban dolgozunk. Ez, ez az átfogó értékelés, ez pontosan azért jött létre, hogy egy körű felülvizsgálatot, áttekintést adjunk, hogy hogyan állunk a különböző intézkedéseket illetően, az elmúlt 15 évet illetően. Teljesen helyesen utal arra, hogy folyamatosan értékelni kell az eszközöket, felül kell vizsgálni ezeket bizonyos időközökként, tehát folyamatosan javítanunk kell a rendelkezésre álló eszközöket. Ez az egyik alapvető aspektus, és ezt próbáljuk megvalósítani az átfogó intézkedéssel. Ami a végrehajtást illeti, ez megint csak egy nagyon fontos téma. Azt mondtuk ugye, hogy az értékelés számos intézkedésre kitér, még még mindig vannak rendkívül komplex rendszerek, intézkedések. Mi azt mondanánk, hogy amikor felülvizsgáljuk akár a jogszabályokat, akár az eszközök definícióját, akár a finanszírozási eh, rendszereket, eszközöket, még ezek is eh, gyakran túlságosan komplexek eh, az támogatandó közösséget tekintve. Tehát egyszerűsítenünk kell, olyan eszközöket kell kidolgoznunk, amelyek érthetők, amely, és, és, és jobb mm, segítséget, iránymutatást kell adnunk. A prioritás tehát nem az, hogy további jogszabályokat fogadjunk el, egyik területen sem, egyetlen dolog kivételével a terrorizmus finanszírozás itt ugyanis nagyon nagy hézagok vannak. Itt új jogszabályokat kell elfogadni a többi területen inkább az irányítás kíséret jobb használata. A másik dolog, amit nem vetettünk föl eddig, ez a képzés. Van itt egy kiváló dolog a SEPOL, amely egy olyan szervezet, amely éppen arra jött létre, hogy segítse a helyszínen dolgozó erők képzését, továbbképzését, ezt jobban ki kell használnunk, ezt ennek több eszközt kell rendelkezésre bocsátanunk. Ami a külső aspektusokat illeti, a külügyi aspektusokat illeti, azt hiszem, hogy ez a szint, ez a réteg, ez horizontálisan jelen van az átfogó értékelésben. Az elsődleges hozzáadott érték az a szankciók eh, eleme, a szankciós rezsim, ez eh, kiváló. A másik hagyományos elem a teljes diplomáciai hálózat, amely az Európai Uniónak rendelkezésére áll, és ezen belül a terrorizmus ellenes párbeszéd, amelyet az idők során kialakítottunk szinte minden országgal, amely hozzá tud ehhez járulni, vagy meg tud valamit osztani a partnerországokkal. Ez a kulcsfontosságú hozzájárulása az Európai Külügyi Szolgálattól, tehát és az egész külügyi dimenziótól. Aztán hogyan policy szinten a gyakorlati szakemberektől hogyan kapunk jobb információkat. Tehát ez egy teljesen jogos kritika, és ezt az értékelésben is kifejtettük, sokkal jobban oda kell figyelni erre, eh, arra tehát, hogy a helyszínen, akik dolgoznak, nekik mik az elvárásaik, E, ezt a magas szintű szakértői csoporttal az információs rendszerek interoperabilitásáról szóló gyakorlat pontosan azt célozta, hogy mindenkit bevonjunk, aki érintett, és ezért volt ennyire pozitív és konstruktív ennek az eredménye, és ennyire konszenzuson alapuló. Ugyanez a módszer, amit most próbálunk a radikalizáció ellenes magas szintű munkacsoporttal követni, tehát a javaslatok kidolgozása előtt velük egyeztetünk, hogy pontosabban lássuk, hogy mi van, mire van szükségük a szakértőknek a helyszínen. Ami a siló aspektust illeti, ez alapvető aspektus, amivel az önök szakbizottsága foglalkozik, és várjuk az önök hozzájárulását ehhez. Hogyha megnézik az átfogó értékelést, 15 éves történelem során, vagy 15 éves előtörténet során javult a dolog, javult a helyzet. Most már sokkal nagyobb az interkonnekció, az összekapcsolódás a hasonló jellegű, különböző tagállamokban dolgozó hatóságok között, tehát különböző tagállamok a rendőrségei jobban együttműködnek például, vagy a vám, vagy a, a határőrség ahol még több feladatunk van, és jobb eredményt kell elérnünk, ezt azonban már azonosítottuk minden nemzeti szintű vizsgálat során is, hogy hogyan tudjuk a meglévő hatóságokat jobban kihasználni, az ő szakértelmüket kihasználni. Hogyha megnézzük az ön, önök példáját, például a finanszírozást, sokkal jobb eredményt érhetnénk el, hogyha a hatóságokat, az, az adóhivatalokat jobban befogadna, bevonnánk. Vannak eszközeik, van metodológiájuk, például a, a kockázatelemzést illetően. Ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne a bűnöldöző szerveknek. Ez az a típusú munka, amelyet King biztos megpróbál megvalósítani a biztonsági unió kontextusában, és megpróbálja a különböző tevékenységi köröket összefogni, és biztosítani, hogy amikor teszünk új javaslatokat például kereskedelemben, azok érvényesek legyenek, vagy azoknak, azok figyelembe vegyék a bűnüldözési aspektusokat, és ugyanúgy, ahogy Moszkoviszi biztos adó ügyben hoz intézkedéseket, akkor azok figyelembe vegyék a bűnüldözési munkát. Ami a antiradikalizációs gyakorlati megközelítést illeti, önök két példát említettek, a finanszírozási vonal, illetve azok az intézkedések, amelyeket a nemzeti hatóságok hoznak, annak érdekében, hogy keretbe foglalják a szociális vagy vallási központok munkát. Ez egy rendkívül érzékeny kérdés, Európai Uniós szinten ezt eh, kezelni, szabályozni, viszont azt gondoljuk, és ebben egyetértünk, hogy a magas szintű radikalizációs munkacsoport eh, keretében meg kellene vizsgálnunk ezeket az aspektusokat. Miért? Azért, nagyon fontos megosztani a legjobb gyakorlatot, a legjobb a tudást, a, a szakértelmet, és azt reméljük, hogy ennek köszönhetően sikerül majd lehetséges, esetleges vagy első válaszokat kidolgozni, legfontosabb aspektusokat illetően. Tehát jobb legyen az átláthatóság, illetve működjön a jó gyakorlat. Azt gondolom, hogy a lehet, lehetséges keretében belül van a megállapodás ezzel kapcsolatban, bizonyos alapaspektusokat fontos lenne eh, meghatározni, alap meg, megegyezést eh, megkötni. Meg ugyanez érvényes arra, hogy a hatóságok hogyan kezelik a különböző szervezeteket. Aztán a PNR, a PNR ez egy teljesen öm, öm, indokolt választás volt, nagy hézagok vannak itt, ezeket a hézagokat azonban a tagállami hatóságok figyelembe veszik, tehát amikor a magán repülőket használnak, akkor a, a, tag, a tagállami hatóságoknak kell megvizsgálniuk az engedélyeket. Hát gyakran ez, néha ez nem harmonizált módon folyik, ezért fontos a kockázatelemzés ugyanis soha nem fognak rendelkezésre állni azok az eszközök, vagy minden eszköz, ami lehetővé teszi a nulla kockázatú eh, megközelítést, vagy a nulla kockázatot bármilyen közlekedési ágban. Eh, tehát eh, nagyon fontos, hogy a hatóságok több információt osszanak meg, kockázatelemzésen dolgozzanak, hiszen ennek köszönhetően jobb eredményt lehet elérni. Köszönöm szépen, Tina. Köszönöm, akkor ha folytathatom, akkor kiegészíteném ezt néhány ponttal. A tagállamok mit tesznek és mit nem tesznek. Gyakran azt előfordul, hogy azt várják, hogy oda menjünk és mi tegyünk meg valamit. De hadd mondjunk egy példát arra, hogy hogyan tudunk a tagállamoknak eszközöket rendelkezésre állítani, de nekik kell megtárgyalni, megbeszélni, hogy milyen eszközökre van szükségük ahhoz, hogy dolgozzanak, fellépjenek egy adott területen. Az imámok importálása ez egy olyan terület, ahol a tagállamoknak segítséget tudunk nyújtani abban, hogy egy fórumot adjunk nekik, amiben a legjobb gyakorlatokat meg tudják osztani. Ami a terrorizmus finanszírozást illeti, természetesen most már sokkal erősebbek leszünk az új eszközök rendelkezésre állásával, az EPPO kompetenciájába ez már bele tartozik tehát az Európai Ügyészi Hivatal mandátumába. Aztán azt gondolom, hogy különböző területeken kell elindulni ahhoz, hogy, hogy erősítsük a nemzeti hatóságokat. Az egyik a képzés, legyen szó bíráknak, igazságszolgáltatási szerveknek, aztán a finanszírozás persze. A Eurojustot is finanszírozzuk, a, a GIX-eket, a, a közös vizsgálati csapat, csoportokat, amelyek nagyon hatékonyak, és amelyeket már megemlítettem. Köszönöm szépen, mondja az elnök önöknek. Köszönöm a válaszaikat nyilván eh, más kérdéseket is eh, eh, felvetnek ezek a kérdések. Most megadom a szót kedves kollégámnak, Tondoál képviselőnek, aki Gerard de Prét helyettesíti. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony. Két konkrét kérdésem lenne. Lehet, hogy már többször is elmagyarázták ezt, én bevallom azonban, hogy még mindig nem ismerem ki magam annyira a témában. A végrehajtás. A, terro- a terrorizmus ellenes irányelv végrehajtása. Tudom, hogy 2018. szeptember a határidő, de már egy év eltelt. Kérdezem, hogy melyek azok az országok, amelyek a végrehajtást már jelentették a, tagá- a bizottságnak, ezt jó lenne tudni lehet-e ellenőrizni, hogy a tagállamok mindent korrekt módon hajtottak végre? Illetve júliusban nagyon sok katonai eszközt, illetve hadi e, eszközt loptak el, e, robbanószereket, tank, e, tank alkatrészeket. Ez egy hatalmas biztonsági hézag volt az Európai Unióban. Barcelonában például elloptak egy, egy kamiont. Ez teljesen naivan teszem fel ezt a kérdést, ez egy kritikus kérdés, az infrastruktúra védelme. Az Európai Bizottság kapott-e tájékoztatást a tagállamoktól erről? hiszen a biztonsági politikában nagyon súlyos incidensek ezek. Köszönöm szépen. Annyi úr, köszönöm szépen, elnök asszony. I, wonder if the... Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Két nagyon ö, ö, vastag anyagot kaptunk, az egyik az operatív értékelés, a másik pedig az európai terrorizmus ellenes politikák értékelése. A, a, felmerül annak a kockázata, hogy ez a szakbizottság még egy ilyen ö, ö, vastag anyagot kidolgoz, amit senki nem fog elolvasni. Inkább azt szeretném tudni, hogy hol, mire koncentráljunk, mi legyen a lényeg, mi a fókuszpont. Az én szempontomból én nem jogszabályt akarok, hanem hatékonyságot a terrorizmus elleni harcban. Lehet, hogy vannak Európai Uniós jogszabályok, és szükség lehet ezekre, hogyha ezek hozzáadott értéket adnak. Hol legyenek a prioritások? Az Europol és a Eurojust és a Frontex már működnek, Persze ezeknek fontos, fontos az együttműködés, ezeket elemezgethetjük órákon keresztül. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy hol a hozzáadott érték. Köszönöm szépen. Frunzulika képviselő következik. Két percre tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy valóban kaptunk két anyagot, és sajnos nagyon sok elmélet cirkulál, de nincs nagyon sok gyakorla, gyakorlati felvetés. Az Európában eh, nem kellett volna, hogy sor kerüljön ezekre a terrorista támadásokra, hogyha a biztonsági eh, védelmi szervek, eh, a hírszerző szervek közötti együttműködés erősebb lett volna, megfelelő lett volna. Hogyha most egy megint anyagot, megint létrehozunk egy anyagot, egy, elfogadunk egy dokumentumot, ez teljesen felesleges. Arra kell koncentrálni, hogy mi az, ami nem működik, mik a gyengeségei a rendszernek, a nemzeti szintnek és az európai szintnek. Különben megint csak újabb és újabb anyagokat fogadunk el. Ma délután jöttem vissza a kirgizisztáni választási megfigyelői misszióról. Az egyik téma, amit felvetettünk, a kül- külföldi harcosok voltak. Az isis most már szinte legyőzték, de nagyon sok ilyen foreign fighter van, aki visszajön Európába. Nekünk az Európai Uniónak egy nagyon fontos, hogy áttekintésünk legyen mindenről, nem csak nem csak a biztonsági és védelmi intézked, ö, szerveknek. Mi vagyunk a legnagyobb donorok a világban, 56% nem csak a tagállamok, hanem az harmadik országok, amelyek európai pénzt kapnak, támogatást kapnak, hogy végrehajtják az antiradikalizációs és deradikalizációs programokat. Meg kell nézni, hogy hogyan követik figyelemmel, vagy üldözik a visszatérő külföldi harcosokat, hogyan perelik be őket, hogyan állítják őket bíróság elé. Ez mind össze kell, hogy függjön az Európa által adott támogatásokkal. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegro, ott is több száz visszatérő harcos van Szíriából és Irakból mi, mi a helyzet a közép-ázsiai országokkal, az észak-afrikai országokkal, amelyek európai segítséget kapnak? Minden nemzeti támogatási programot, amelyet az Európai Unió ad nekik, ezt össze kell kapcsolnunk azzal, hogy végrehajtsák ezeket a programokat, mert különben súlyos problémákkal kell szembenéznünk. Az Európol terrorista ellenes ö, ö, osztálya nem működik, nem működőképes, és így nem fogunk tudni fellépni a terroristákkal szemben. Valódi európai ügynökségre, ügynökségre van szükség, hírszerző ügynökségre, és valódi együttműködésre a tagállamok között, mert hogy volt az elmúlt két évben hogy tudták ezeket a terrorista támadásokat megvalósítani a terroristák Európában? Azért, mert nem volt eh, együttműködés. Nem volt megfelelő együttműködés, és emiatt eh, került erre sor. Erre az együttműködésre nagy szükség van a polgárok védelme érdekében. Köszönöm. Kedves kollégák, mondja az elnök, kérem mindenki tartja be hozzászólási időt, mert különben nem tudunk mindenkinek szót adni. Megadom a szót Milán Szvernek és utána eh, Danzsa úrnak, és Katerina, ő is szót természetesen. Először Katerina, Milánc Fer és Danzsa úr. És ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Két percre, Katerina, ha lehet, akkor tartsd be a hozzászólási időt, hogy mindenki kapjon szót. Bien entendre les réponses. Merci, vous avez la parole. Grazie, grazie, Köszönöm szépen. Igazából köszönöm szépen mindenképpen a bizottság képviselőjének is a kiváló expozét, hogy kiértékelte a terrorizmus ellenes politikát, és örülök, hogy a biztonságot összhangba hozta az arányosság és az alapjogok kritériumával. Úgy vélem, hogy mindenek előtt a megelőzést kell hangsúlyoznunk, és a terrorellenes irányelvben sikerült az eszközöket aktualizálni, azonban ez már nem elégséges. Tehát mindenképpen tovább kell fejlesztenünk a terrorizmus elleni fellépést, és a következő pontokat szeretném most kiemelni. Információcsere. Tehát ténylegesen ki kell használni a terror finanszírozása leküzdés érdekében rendelkezésünkre álló eszközöket. Időm azonban véges, éppen ezért két pontot szeretnék kihangsúlyozni. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy bizonyítékokat kell szerintem szereznünk, és a bizonyítékokat természetesen meg valahol mégis kell fejtenünk. Tehát szeretném megkérdezni, hogy az Europol lehetne a tagállamok számára egy viszonyítási pont, vagy inkább a bizottság legyen az. Tehát most az elektronikus bizonyítékok tekintetében nyilvánvalóan itt a nyomozások esetében kulturális gondolatváltásra van szó. Úgy tudom, hogy jövőre születik majd egy javaslat. Én mindenképpen üdvözölni fogom, de hatástanulmányt végrehajtottak, vagy konkrét tanulmányt arról, hogy végrehajtható-e egy ilyen jogalkotási módosítás, és pedig a bizonyítási rendszer bonyolultságot tekintve. Tehát itt mindenképpen meg kell választ meg kell változtatnom kettő percre, Milánszfere asszony, úr kap szót, és szeretne megkérni, hogy vegye figyelembe a felszólalási idejét. Tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt kolléganők és kollégák, önök előtt köszönetet szeretnék mondani, ezért a kiváló tanulmányért. Már megalapítottuk, hogy az Európai Unió politikája hatékony és jó. De szerintem ez azért egy kicsit túlzottan optimista. Ma egy tanulmányt láttunk, azonban nekem valahol ellentétes érzéseim vannak. Nézzük meg, hogyan reagálnak az európai tagállamok a terrorista csapásokra. Nincsen átfog együttműködés. Az Egyesült Államok szerintem ezt a problémát jobban oldotta meg. Most nincs időm hogy itt az egészről szóljak, de nagyon lényeges a terrorizmus finanszírozása. Tehát, hogyha az Európai Unió és a tagállamok itt hatékonyabbak lennének, akkor kevesebb terrorista csapás lenne. Megvannak a jogszabályok, megvannak az eszközeink, és mégis felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetett az, hogy az iráni rezsim a bankjain keresztül egy szlovén bankon keresztül egy milliárd eurót tisztára mosott. Valószínűleg az atom programja miatt. Tehát egy Európai Uniós tagállama történt ez. És Németországban is 80 millió eurós tranzakcióra lettek figyelmesek. Azt javasolnám, hogy egy együttes ülést szervezünk a saját bizottságunk és a Panama szakbizottság, különbizottság részvételével. Arno Danzsan kapszót, és utána zárom a listát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akartam eredetileg hozzászólni, de olyan dolgokat hallok, amelyek miatt mégis fontosnak tartom ezt. A tényekből induljunk ki, ne spekuláljunk, ne bocsátkozzunk nagy elméletekbe, amelyek gyakran eh, eh, eh, amelyeknek nincs közük a valósághoz ami a nagy lopásokra vagy be, be a, mm, avatkozásokra kerül sor Portugáliába, vagy katonai eszközök ellopásáról Portugáliában, ez, ez nem igaz. Ami a foreign fighterek visszatérését illeti, ez sem igaz, hogy, hogy Persze vannak olyanok, akik most térnek vissza, de, de az, hogy hányan térnek vissza többen, mint régebben, ez sem igaz. gyakran nagyon sok ilyen foreign fighter gyilkolt, vagy öltek meg, vagy estek ezek el Irakban vagy Szíriában, tehát nem tudnak visszatérni, mert, mert meghaltak. Az elmúlt két évek a merényletei. Nem, az, ezek, nem, nem ismételgessük mindig azt, hogy ezekre azért került sor, mert nem volt együttműködés. Nagyon sok olyan merénylet volt, amelyek meghiúsítottak a, éppen az együttműködésnek köszönhetően. Nagyon sok merénylet, amelyet Franciaországban, Spanyolországban, Angliában követtek el. Ezek amelyeket nem lehetett azonosítani, még az együttműködés sem tudta ezeket azonosítani, mert magányos cellák hajtották ezeket végre. Nagyon súlyos esetek vannak, amelyekben folynak a vizsgálatok, és nyilván nem áll rendelkezésünkre az összes eszköz, de, és fontosnak tartom, hogy ne vonjuk le a következtetéseket, mielőtt lezárnánk a munkát. Köszönöm szépen, Helga Stevens, két percre. Dank u wel, voorzitter, collega's. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy meghallgattuk mindkét jelentés összefoglalóját, és hogy elvégezték. A tanulmányokon végigmentem, és első pillantásra nagyon érdekes elemek vannak. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság tanulmánya Például nagyon jó az úgynevezett nyitott források elemzéséről. Vajon ez a kockázat elemzést is tartalmazza, amit a az Európai Központ, az új Európai Központ létrehozásával kapcsolatban képeznek el? Az e-mailek, keresők végig pásztázása, szkennelése? az internet alap, alap szoftverét is tartalmazza-e, ami a nemzeti szolgálatok számára majd biztosítanak. Ez a fajta szuper szoftver úgy tűnik, hogy év végére tervezik, hogy a nemzeti internet kereső szolgálatokat segítse, hogy az úgynevezett dark web, a sötét háló feltárja az ilyen, az, ha meg, megküldik ezt a szoftvert a kisebb tagállamoknak is, ahol nem kielégítő kapacitások vannak ennek az alkalmazására, vagy segítik a kapacitások kifejlesztését. Kezd szeretném, hogyha beszélne még arról a központi sejtről, amely a, a dekódolással kapcsolatban fogja a munkáját végezni. Merci beaucoup szépen. Most pedig átadom a szót önnek, hogy válaszoljon. Tehát ön nincs feliratkozva, de mégis akkor átadom a szót egy percre, de nagyon pontos legyen, és utána pedig lezárom a felszólalók listáját. Hiszen úr egy perc, és utána pedig a felszólóhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok az Európai Bizottság képviselőinek a felszólalásáikért. Rövid leszek. Onidi úr az ideológia szerepéről beszélt, Pasztola asszony pedig a prevencióról, a radikalizálódás megelőzéséről, és arról, hogy proaktívnak kell lennünk. Szeretném tudni, hogy megvizsgálták-e azt, hogy mi a szerepe például bizonyos mecseteknek a, és nyomon követik-e, ellenőrzik az úgynevezett radikális imámokat. Ez tulajdonképpen az a fajta radikális pont, a radikalizálódási pont, ahol az embereket a radikalizálódásba beleviszik, egyfajta ideológiát terjesztenek, és tudják-e, hogy a finanszírozás és a kemény mag szempontjából melyek azok a mecsetek, amelyek ilyen szerepet betöltenek? Köszönöm, Onidi úr és Asszalasszony, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a terrorizmus ellenes irányelv átültetésére vonatkozik. Nem tudom, hogy a tagállamok hol állnak ezzel, de rendszeres megbeszéléseink vannak az Európai Uniós tagállamokkal, és igazából nincsenek olyan jelzések, hogy különleges nehézségek lennének. Tehát amit most igazából szerettem volna, önökkel közölni, az az, hogy hol tartunk. Egy helyzetfelmérés. És természetesen az átültetésről jelentést kapunk, de ahogy többet tudunk, akkor pontosabb információkat is tudok majd adni. Ami az ideológiára vonatkozik, az ideológia szerepére. Megvizsgáltuk, és nemzeti szinten meg is vitattuk. És amit itt az első magas szintű szakértő csoportban megbeszéltünk a radikalizációról, a legtöbb tagállam azon a véleményen volt, hogy elképzelhetően jó ötlet volt, hogy kollektívan gondolkozunk el azon, hogy igazából az ideológiának milyen szerepe van a radikalizációs folyamatban. Tehát mindenképpen foglalkozunk ezzel a témával, a szakértők segítségével, tudósok, gyakorlati szakemberek segítségével, hogy hogyan tudnánk kialakítani olyan eszközöket, amelyekkel jobban azonosítjuk a radikalizációt, és ennek segítségével hogyan eh, tudunk olyan szervezetek ellen fellépni, amelyek a radikalizációt terjesztik. Nagyon lényeges szempont. a különféle ügynökségek szerepéről elmondanám, hogy igen, hogy többet kell együttműködniük, helyen való. Ami nagyon fontos az, hogy elismerjük, hogy a dolgok bizonyos fokig azon azért működnek. És főleg, ahol lényeges hozzájárulást várunk az önök szakbizottságától, az az, hogy javuljon a helyzet. De tudomásul kell vennünk, hogy abból indulunk ki, hogy az összes szervezetet leterheli a helyzet. Tehát a fenyegetettség, a tevékenységek intenzitása. Már rengeteget tesznek a szervek az együttműködés érdekében, minden szinten, európai szinten, de a különféle hatósági ágazatok is nagyon szorosan együttműködnek. Hogy Van Orden úrnak válaszoljak, óriási különbséget tehetne, hogyha egy kis időt szánna arra, hogy meglátogat ilyen szerveket, de hogyha a gyakorlati szakemberek, a szolgálatok szavát is meghallaná, akik a terrorizmus elleni harccal foglalkoznak, akkor jobban megértené, hogy milyen szükségletek vannak európai és nemzetállami szinten. Tehát nem csak azért, hogy továbbra is felvilágosítsa minket, hogy milyen intézkedés típusokat határozzunk el, hanem hogy alapvető szerepe van az Európai Parlamenten belül is ennek, hogy az Európai Parlament szakbizottságait jobban segítse abban, hogy jobban megértsék, hogy a különféle aspektusok, tehát kereskedelem, politika, belső piac, pénzpiacok, és így tovább, hogyan lehet, kerülhetnének jobban felhasználásra, hogy a rendszerünk hiányosságait azonosítsuk. Tehát ez már egy nagyon lényeges hozzájárulás lenne. Ami a különféle szempontokra vonatkozik, a radikalizáció szempontja. Itt mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehetne az információ áramlatot tovább kihasználni. Ez jellemzően egy olyan terület, ahol nagymértékben hozzájárulhatnának a dolog sikeréhez. A terroristák elleni harcban nagyon sok minden történt már Európában, nagyon sok információ került megosztásra azokról, akik idegen területen harcolnak, van javulás. Tehát most egy apró példát idézek. Tehát, hogyha meglátogatja az Europolt, akkor az Europolnak megvan az a lehetőség, hogy teljes mértékben híd szerepet vállaljon a külföldi, harmadik országból érkező terroristák és a nemzeti hatóságok között. Tehát az Európolnak adhatunk egy olyan mandátumot, hogy adatokkal töltse meg az európai adatbankokat. Tehát ezek olyan példák, amelyeknek nagyon komoly és nagyon gyakorlati javító hatása lenne az egyénekről szóló adatok gyűjtése tekintetében, akiről, akikről tudjuk, hogy különféle területeken külföldi iszlamista harcosok és az Interpolon keresztül, vagy partnerországonkon keresztül az egész világot beleértve lehetnek kommunikálni ezeket. Igen, nagyon fontos Tinával is dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk a bizonyítékokat úgy prezentálni, hogy technikailag hozzáférjünk a sifrírozott anyagokhoz. Ez nagyon fontos a terrorizmus ellenes csomag javításánál, szerdán kerül erre sor, és uh, itt egy excellencia kiválósági központ segítségével szeretnénk a nemzeti hatóságoknak segítséget nyújtani, hogy a titkosított anyagokat megfejtsék. Hogy milyen eszközöket használnak a bűnöző szervezetek. Egyideleg pedig továbbá kell szorgalmaznunk a kutatást és a technológiai ismereteket a nemzeti hatóságaink részéről. Annak érdekében, hogy a hatóságok mindig tökéletesen megértsék a terroristák technikáját. Tehát ez lenne egy első válasz. Végezetül pedig az internetes tartalom, a nyitott források elemzése nagyon lényeges téma, amely az internetes társ, internetes cégekkel folytatott megbeszélésünkbe szerepült. Tehát mindenképpen segíteniük kell az internetes cégeknek is, hogy megtaláljuk a releváns anyagokat, és hogy milyen eszközöket használnak a terroristák, hogy az egyéneket beszervezzék és radikalizálják. Tehát a hozzájárulásokon túl ki kell fejleszteni valamilyen fajta mesterséges intelligenciát, hogy automatikusan beazonosítsuk ezeket az anyagokat, vagy a szereplőket akik az anyagok mögött rejlenek. Igazából limitált az, amit a cégek felé közvetíthetünk, tehát már nagyon sok mindent mobilizálunk, az Európol is és a tagállamok is, de igazából soha nem fogunk 15-20 százaléknál többet beazonosítani az anyagból, amely kering. Tehát éppen ezért szükséges az internetes cégek felelősségvállalása is hogy innovációt folytassanak itt is, ugyanúgy, mint például a kereskedelmi területen. És ez nyilvánvalóan nagyon lényeges, hogy ennek a cselekvési tervnek a kontextusában így haladjunk. Tina? Köszönöm. Arra a kérdésre válaszolok most, hogy mire koncentráljunk. Hát attól tartok, hogy ez egy olyan terület, ahol egyszerűen minden eszközre szükségünk van, és mindenképpen figyelembe kell vennünk a különféle fázisokat, lépéseket. Nagyon fontos az, hogy arra is koncentráljunk, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében. Már említettem néhány alternatívát a fogvatartás tekintetében. Tehát a, mm, igazából a visszatérő harcosok számára vannak úgynevezett exit programok, tehát hogy legyen meg a lehetőségük, hogy kiszálljanak abból a szerepből. És a tagállamoknak finanszírozni kellene ezeket a tevékenységeket. Szó volt már itt az elektronikus bizonyítékokról, és folyamatosan említem is ezt. Mindenképpen lesz egy hatástanulmány, hiszen az év elején, a jövő év elején, mert konkrét javaslatot teszünk. Tehát a szólásszabadság nagyon fontos. Szeretnénk ezt mindenképpen fenntartani, de Európában már a gyűlöletbeszéd bűncselekménynek minősül. És ugyanúgy, mint, nem úgy, mint az Atlanti óceán, másik oldalán. Köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokra, a válaszokat, és nem tudom, hogyha a kollégák nem kaptak kielégítő választ, hát nagyon sok kérdést tettek fel, és esetleg írásban megválaszolhatnák ezeket. Tehát plusz válaszokkal köszönöm szépen még egyszer ezt az eszmecserét, ezt a dialógust. Ez volt az első építő kockánk ebben a különbizottságban, bizottságban, hogy megismerjük egymást. Természetesen ez nem tökéletes még, de igazából mint egy impressionista kép. De legalábbis egy meglévő megközelítést alkalmazunk, közösségi megközelítést, és ennek a parlamenti különbizottságnak a munkáját nagyon nagyban megsegítette a munkájuk, és a koordinátoraink pedig folytatják majd az itt folytatott munka kanalizálását, hiszen ez a dolog nagyon bonyolult, nagyon összetett, nagyon sok gazalik, és a szakbizottságunk munkája abból is több, áll többek között, hogy egy jelentést állítunk, és néhány kolléga igazából már egy szép karácsonyfát is bemutatott itt a dokumentumokból, és ez nagyon jól felhasználható, és úgy gondolom, hogy itt ne legyünk naívak, ne tegyünk úgy, hogyha valamit feltalálunk, ami már létezik. Tehát nagyon fontos a mindennapi munkánk folytatása, nagyon fontos az, hogy megfelelő válaszokat találjunk, de igazából az információk, a meglévő információk a meglévő bűncselekményekről megvannak, és a Igazából a mi szakbizottságunknak a lényeg az, hogy megfelelő precíz információkat kapjunk, és ezekkel tovább lépjünk. És igazából itt mégis egy bizalmi kapcsolat alakul ki, és ez pedig a már meglévő európai intézmények által végzett munka kiegészíti. Tehát itt a konkrét válaszok helyett Európa azt várja tőlünk, hogy, tehát igenis azt várja tőlünk, hogy konkrétabb választ adjunk. És igazából ez egy nagy kihívás, és igazából létre kell hozni a bizalmat, visszaállítani a bizalmat, és olyan válaszokat kell adnunk, amelyek gyakorlatilag és alkalmazhatók. Meg lesz a lehetőségünk arra, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és bonyolult összességében ezeket a dolgokat elemezték, és folytatjuk a közvetlen párbeszédet. Akkor most áttérünk közvetlenül a napirendünk következő pontjára, ez pedig egy a Állampolgári Jogok Szakbizottságától rendelt anyag, és most megnézzük az Európai Unió politikáját, hogy hogyan eh, száll szembe ezzel, tehát ez a relevancia, az összefogottság és a válasz, tehát Bibi van van kell, azt, hogy szeretné megkérni, és Wim van Sik urat, hiszen neki már megvolt a, már megvolt a lehetőség, hogy eh, találkozzunk, és most ők szeretnének 15 percben egy eh, prezentációt bemutatni, és pedig utána az időnk fennmaradó részét arra használjuk, hogy kérdéseket tegyünk fel, és hogy önök megválaszolják ezeket a kérdéseket. Tehát 15 perc, amennyiben megfelel. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy lehetővé teszik, hogy bemutassam ezt a jelentést. Angolul folytatom. Tehát az Európai Unió nagyon termékeny volt, és a kérdések inkább az összehangolásra és a hatékonyságra vonatkoznak. Tehát januárban, februárban az idén már készült egy tanulmány, de néhány dolgot azért mindenképpen aktualizálni kell, de nagy örömömre szolgál, hogy bizonyos javaslatainkat megszívelték ebben a nemrég létrejött szakbizottságban. Tehát mégiscsak az az érzésünk, hogy amit leírunk, azt megszívelik. Nézzük meg, hogy mik voltak a jelentésünk célkitűzései, tehát egy helyzetfelmérés. Nagyon sok szereplő van, a téren. Megnéztük az összes szereplőt, és megnéztük, hogy mi releváns a témánkra, van-e koherencia a különféle szereplők között. A következő. Nagyon sok minden történt. Természetesen nem tudok teljes, tökéletes áttekintést nyújtani, de szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a dolgok állandóan fejlődnek, új kérdések merülnek fel. És felmerül természetesen az a kérdés, hogy magányos tettesről van szó, és igazából arról van szó, hogy a mindennapi élet felfegyverkezik, tehát igazából már olyan eszközöket használnak, mint kamionok, konyhai kések, és a szakbizottság mandátumában az is áll, hogy ezeket tematizálja. Nézzük meg a következő képet. Nagyon fontos, hogy hosszú távon gondolkozzunk. És hogyha hosszú távon vizsgáljuk azt, hogy mi történik, akkor jobban megértjük azt, hogy diverzifikálódnak a bűnözők, és diverzifikálódnak a felhasznált célok is azt látjuk, hogy sok tekintetben emelkedés van. Látjuk, hogy a magányos tettesek és a több tetteses bűncselekmények, támadások száma is növekszik. Tehát itt azt látjuk, hogy a célpontok is diverzifikálódnak. Elsősorban olyan célpontok voltak, mint infrastruktúra, katonai infrastruktúra, most azt látjuk, hogy a lehető legszélesebb spektrumon mozognak a lehetséges célpontok, tehát a titkosszolgálatok, a biztonsági szervek számára. Ez sokkal nehezebb, hiszen sokkal több potenciális célral kell számolni. A diversifikálás tehát egészen más itt. Nem látják a régió kitettségének a térképét a külföldi harcosok előfordulását, de szeretném azért elmondani, hogy nagyon fontos azt is látni, hogyha egyáltalán bejönnek országainkba külföldi harcosok, akkor mely országba mennek nagy valószínűséggel vissza, és van-e eltérés. Azért mondom ezt, mert ahogy az úr ott több tényre van szükség informált elemzésekre, informált előretekintésre van szükség a múltbeli adatok elemzéséből, hogy lássuk előre, hogy mi vár ránk. Úgy gondolom, hogy ezt sokkal nagyobb mértékben kell figyelembe venni, erre szeretnék majd még visszatérni, de egyenőre átadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen a következő ábrán az látható, hogy az összes intézkedés, akcióterv, stratégia, konkrét intézkedéseket összevetjük, akkor látjuk, hogy milyen meredeken emelkeznek, emelkedik ezeknek a száma, különösen azt követően, hogy ha van valahol valamilyen incidens, ha valami előfordul. Nagyon gyakran nem stratégia alapján születik az új intézkedés, hanem alapvetően egy-egy esemény után. A következő ábra pedig azt mutatja, hogy mennyi mindent értünk el különböző területeken az id- elmúlt időszakban, ahogy a bizottság e- a korábbiakban szintén elmondta. Ezek között szerepel az a terület is, amely véleményünk szerint az önök hatáskörében még nem tartozik, ez a fegyverek és robbanó anyagok terén. Véleményünk szerint ez is nagyon fontos rész. A tanulmány nem terjed ki, de talán érdemes lenne mégis megvizsgálnia az önök szakbizottságának, az azt hiszem valami olyasmi, amit az EU tagállamoknak mindenképpen el kellene kezdeni vizsgálni, mert aggasztó. Ez pedig az, hogy egyre gyorsabban növekszik a képessége és a száma a kiberterrorizmusnak, kiberterroristáknak. Nem csak a propagandára gondolok, hanem a pénzügyi technikákra is. A terrorizmus finanszírozásáról beszéltek, akkor meg kellene nézni a kriptopénznemeket, az új fizetésszolgáltatások új generációját, amire még nem terjed ki az összes jelenlegi intézkedésünk. A kiber puha célokat is tartalmaz. Lehetséges közvetlen kockázat kritikus jelentőségű infrastruktúrára. Ez egy nagyon fontos terület véleményem szerint, és nagyon fontos ezt átfogóan megvizsgálni akkor, amikor a terrorista intézkedésekről beszélünk. Ha az adatmegosztás terén való együttműködésről beszélünk, akkor szólni kell a határ biztonságáról is. Jelentős előrelépés van már a tanulmány szerint az adatmegosztásban. Van azonban a gyakorló szakemberek részéről is egy nagyon alapos intőjel, hogyha mielőtt megosztjuk az adatokat, ahhoz össze kell gyűjteni, különösen a jó minőségű adatokat, és ehhez megfelelő képességekre van szükség nemzeti szinten. Jelenleg nem minden tagállam áll ugyanolyan minőségi vagy képességi szinten, hogy a minőségi adatokat összegyűjtse. Tehát még hogyha a legjobb platformokat is tudják működtetni, akkor is van egy ezt megelőző szakasz, és arra is figyelni kell. Ha például egy olyan platformot működtetünk, mint az ECTC, az Europol Európai Terrorizmus Ellenes Központja, és egy másik szolgálattól vesz át adatokat, akkor úgy kell ezt az adatcserét megoldani, hogy a különböző ügynökségeknek a megbizatási körét tiszteletben tartsuk látható, hogy a tagállamokban e szerveknek a struktúrája is teljesen eltérő. Van, amikor a rendőri szervek, van, amikor a hírszerzés, vagy van olyan eset, ahol mind kettő fele például az adatgyűjtésért. De vannak adóhatóságok, vámőrség például, és akiknek a munkájának a 90 része az adóbehajtás, de az ő feladatuk egyebek mellett az adatgyűjtés is. Tehát meg kell nézni, hogy a nemzeti e, szinten, a tagállami szinten mik a mögöttes struktúrák, és hogyan lehet velük a, az adatcserét megoldani, javítani. A határkezelés. Rengeteg intézkedést e, adtak el e, terrorizmus ellenes intézkedésként, de gyakran nincs meg ez a minősége. Ezt többször láttuk, de a bizottság is saját hatástanulmánya során több ponton kimutatta. Akkor, amikor megnézték, hogy a különböző bűncselekmények elleni fellépésnél, a biztonsági intézkedéseknél mi a többletérték, és egyszer csak azt kellett mondani, hogy a többletérték az nullára korlátozódott. Ezek az intézkedések néha nem kizárólag, vagy egyáltalán nem a terrorizmus ellenes intézkedésként születtek, de úgy adják el kvázi. Ez az értékelési szakasznál majd, hogyha oda kerülnek, akkor szintén egy fontos elem lesz. Ahogy a bizottság is mondta, a hatékony és időbeni információ megoldás, megosztás előfeltétele a a terrorizmus elleni harcnak, de továbbra is nemzeti és EU szinten is töredezettségek vannak e téren. Köszönöm. Akkor visszavenném a szót, és a, elmondanám, hogy a következő ábra azoknak a bizottságoknak, szereplőknek az áttekintése, a, e, felkérték ugye arra, hogy térképezzük fel. Az önök bizottsága a narancssárga, ennek a nagy családnak a részeként. El tudják képzelni, hogy igen nehéz teljes képet kapni arról, hogy miről is van szó. Ha azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne koordinálni az összes tevékenységet. A, a tanács szintjén ugye ott van az EU ö, ö, bírósága, King biztosnak a szélesebb mandátuma a terrorizmus elleni harcban, és ugye kérdés, hogy ez a két terület hogyan egészíti ki egymást, hogyan tudják az áttekintést biztosítani, és hogyan tudják a megfelelő irányban vezetni tovább a munkát. Általános kérdés, amivel foglalkoztunk, az az volt, hogy hogyan tudjuk a az EU terrorizmus ellenes intézkedéseinek relevanciáját, összefogottságát és hatékonyságát javítani. Többféle ajánlásunk is van a jelentésben, és jó volt, hogy több képviselő már utalt is ezekre az utalásokra a korábbi részen is. Az egyik tehát az, hogy vannak már most eszközök, és nem arról van igazából szó, hogy több új eszközt találjunk ki, hanem a végrehajtás hatékonyságát javítsuk a meglévő eszközökét. Más szóval ugye nem a hegyet kell növelnünk, hanem végül is arról van szó, hogy tudás alapján járjunk el, tudjuk, hogy mi az, ami vár ránk, ne pedig csak reagáljunk folyamatosan az eseményekre. Az intézkedés, ahogy a kollégám mutatta, az eseményeket követően, a, krá- a válság után akkor, amikor volt egy támadás, a, az elhárítás, és aztán jött a stratégia. A jobb informáltság érdekében előretekintő tanulmányokra van szükség. Azt hiszem, erről már szoktuk, hogy mi történt a, a magányos szereplőkkel, a célpontoknak a diversifikálásával, a, a jövőbe tekintő, tehát um, anticipáló tanulmányokra igenis szükség van, hogy az eseményeket előre tudjuk jelezni. Ehhez pedig egyfajta teóriaváltásra van szükség, ami a, a politikai ciklust táplálja. Egy picit, mint hogyha pont a másik irányba kellene haladni. Ugye a terrorista fenyegetettség ele, elemzésével kezdjük, és az előretekintő tanulmányokkal. Ez erre alapozva születhet egy, egy intézkedés szükségességének a felmérése, azután meg kell tervezni ezeket az intézkedéseket okos célok alapján, megné- végre kell hajtani, meg kell határozni a szakpolitikai célokat, nem pedig feltételezésekre alapozva kell ezeket megoldani. Nem szabad, hogy ne bizonyítékokra támasztva dolgozzák ezeket az intézkedéseket ki. Úgy hiszem, ezt a képet igen gyakran látták már, és egy picit hadd mondjak ellent az előző előadónak. Mert hogyha a hatékonyságot komolyan vesszük, akkor a nyomon követés és a, az ellenőrzés ugyanolyan fontos kell, hogy legyen, mint maga az intézkedés. Egyelőre pedig még a tortának csak rendkívül kicsi része. Hogyan tudjuk meghatározni, hogy hatékonyak vagyunk, hogyha az intézkedéseinkhez hozzá se jutjunk, jut, nyúlunk? Azt hiszem a jelentésnek ez az egyik legfontosabb következménye, hogyha nincsenek előretekintő tanulmányok, hogyha nincsenek eh, ellenőrzések, akkor honnan tudjuk, hogy sikerült-e elérnünk a célt, legyőzni azt a terrorista fenyegetettséget. Az utolsó néhány percben néhány reflexiót szeretnék összefoglalni. Úgy gondolom, sok minden elhangzott már, mindenképpen politikai támogatást is kell azonban adni a, a bizonyíték alapú intézkedések meghatározásának és intézkedéseknek, ez fontosságú, döntő fontosságá, enélkül nem fogunk tudni jó irányban haladni. A másik, ezek ilyen összeszedett és random gondolatok. A jihadista, a dzsihadista csoportok különösen a szélső jobb oldalon is látjuk, rendkívül agilisak a stratégiai kommunikációjuk terén, és ez gyakran egy ilyen hibapont, mert a, a kormányok úgy gondolják, hogy ez nem annyira fontos, és, és nem sikerül a dzsihadista csoportoknak a, a kommunikációs agilitását megtörni. Szerintem ebből a szempontból nagy tisztelettel kellene eljárni, mert annyi, és, és nagyon szerényen kellene eljárni, mert nagyon sok mindent el lehet rontani akkor, hogyha a stratégiai kommunikációt nem sikerül megfelelő formában kivédeni, különösen a dzsihadista csapatok e, e, esetében, hogyha nem sikerül igen erősen, határozottan saját üzenetet megfogalmazni arról, hogy mi kik vagyunk és mi mellett állunk. Egy másik elem az az, ahogy korábban is elhangzott már, hogy eljön mindig az az idő, amikor belefáradunk a prevencióba, és elnyomó intézkedéseket akarunk hozni, pedig nem szabad elfelejteni, hogy a legköltséghatékonyabb a prevenció. De mindig értékelni is kell, mindig értékelni kell a, a prevenciós programoknak a hatékonyságát. Az eredményeket azonban nem lehet egyforma, nem lehet úgy értékelni, mint a kemény elnyomó intézkedések eredményét. Az ilyen programoknak a hatása nem úgy mérhető, mint a rövidtávú megoldásoké. Végül pedig a, valóban több, még több kutatásra van szükség ö, olyan kérdésekben, ami alapvetően fontos, például a, a menekültkérőknek az elutasítása, a radikalizálódás. Tudom, hogy sokat beszélünk erről, de nagyon fontos például a transnacionális szervezetbűnözési hálózatok, amelyek egyre inkább kezdik egymást támogatni, és e, hogy ne maradjunk meg ezekben a silókban, kutatásra is szükség van ezekre a, a kitekintő területekre vonatkozóan is. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy fontos, hogy tartotta az időt, és ennek ellenére mindig mindent el tudott mondani. Mindig sajnos nagyon kevés időnk van. Most megpróbáltuk a legfontosabb, legkritikusabb elemeket a tanulmányból meghatározni. Most Donzsan úrnak adom meg a szót. Remélem, hogy közvetlenül tud minden, mindenre válaszolni, talán gyorsabb is a, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm én is a, a tanulmány szerzőinek. Tehát itt három dolog van, ami egy picit zavart, tehát módszertanilag. Tehát a terrorizmus elleni felépésről beszélünk, tehát igazából Franciaországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban is történtek ilyenek, és megkérdezik a szakértőket, és nagyon sok olyan dolog van, amit erről mondtak, a szakértők, de az intézmények is. De nyilvánvalóan ezeket az önök tanulmánya is visszatükrözi, és itt szóltak itt a magányos farkasokról, a magányos tettesekről. Ez a magányos farkas igazából 2012 előtt igazából nem volt ismert. És 2012-ben, és ez totálisan rossz. És igazából az összes szakértő, a rendőr, bíró, jogász azt mondja, hogy olyan van, hogy egy ember elkövet valamit, de olyan nincs, hogy totálisan egyedül legyen. Valaki radikalizálta, valaki mögötte áll, tehát igazából Franciaországban egyetlen egy esetet nem ismerek, eh, amely ilyen lenne. És eh, tehát egyértelműen manapság vannak olyan eh, esetek, amelyet ami inspirációra jön létre, ahogy önök is mondták, egyszerűen fog valaki egy konyhakést, vagy, vagy egy autót. Ez nem csak azt jelenti, hogy most hirtelen megjelentek a magányos farkasok, ezek eddig is, hanem, hanem, hanem hogy olyan fellépési módok vannak, amelyek teljesen meglepe, meglepnek bennünket. Vannak olyanok, akik teljesen kezdetleges eszközökhöz nyúlnak, vannak olyanok, akik pedig olyan ö, ö, ö, támadást követnek el, aminek minden részlete technikailag ki van dolgozva. Tehát előfordul az is, 2014-es támadás, ez teljesen más volt a 2015-ös, 2014-ben eh, eh, arra hívták föl az, eh, a, a radikálisak figyelmét, hogy egyszerűen öljenek embert akárhogy tudnak, konyhakéssel vagy akármivel. Önök a tanulmányokban kitérnek arra, hogy az előkészítő intézkedések például az új irányelv kontextusában ez nem eléggé hatékony a megkérdezett szakértők szerint. A francia tapasztalat szerint ennek az ellentéte az igaz, amióta bevezettük a francia büntető eljárásba egy olyan elvet, amelynek köszönhetően a terrorista hálózatokat ellen fel lehet lépni. A tagállamokban, amelyek a leginkább kivannak téve ezeknek a veszélynek, az ellentét ez igaz. Az, a, a megelőzés, ez, ez, illetve a kriminalizáció az nagyon hatékony maguk a bírák is, a bíróságok is ragaszkodnak ahhoz, hogy egyes terrorista szervezetekhez köthető cselekményeket kriminalizálni kell, mert csak így tudnak ezek ellen fellépni. Az adatforgalom erősítése nyilván nem lehet régi adatok alapján dolgozni, nagyon fontos, hogy adatokat gyűjtsenek, a rendőrség, stb. King biztos elmondta, hogy nincsenek adatok, csak úgy ürességben van adatszerzés, az adatszerzés információkat szerez, aztán vannak a igazságszolgáltatási adatok, illetve vannak a személyes adatok, amelyek jelentős volument tesznek ki és ezeket nagyon óvatosan kell ezeket kezelni a jogot tekintve. Nem lehet abból kiindulni, hogy ez egy csodaszer, hogyha több adatot cserélünk ki, mert eleve nagyon sok adatot osztunk meg egymással, azonban a megosztás előtt össze kell kapcsolódni. Az elkövetett, az elkövetett merényleteket illetően nagyon fontos ennek kihangsúlyozása. Köszönöm szépen, ugye az elnök. Megadom a szót, és azt kérem, eh, annak ellenére, hogy sok kérdést tettek fel a kollégák, hogy próbáljon röviden válaszolni. És elég eh, súlyos kérdéseket tettek fel a kollégák. Tessék. Két percre tudok szót adni. Köszönöm szépen, megpróbálok eh, választ adni arra, hogy miért nem egyeztetünk francia, nagy-britanniai és spanyol kollégákkal. Nem arról volt szó, hogy nem akartunk mi egyeztetni velük, hanem állítólag a mi erőfeszítéseink után, miután megpróbáltuk megtalálni a megfelelő személyeket kollégákon keresztül a tagállamokban, és megpróbáltunk interjút kérni tőlük, ezt értékelésnek nevezték, ezt a gyakorlatot. Ez egy nagyon érzékeny téma. Mi egy elég nyitott tanulmányt végeztünk, és gyakran azt a választ kaptuk, hogy ezek a szolgálatok túlságosan el vannak havazva, mind munkával, mind értékeléssel, és nem igazán voltak hajlandóak egyeztetni velünk. Nem arról volt hogy mi nem akartunk velük egyeztetni, hanem sokkal inkább a másik oldalról tűnt ez nehéznek. Ami az adatgyűjtést illeti, természetesen az adatok gyűjtése és a hírszerzés között nyilván nagy különbség van, én ezt tudom az előző eh, mandátumom alapján. Maga a hozzáadott érték az akkor merül fel, amikor képesek vagyunk a különböző eh, puzzle eh, darabkákat egymáshoz illeszteni. Nem azt mondom, hogy az adat megosztás, vagy az adatok gyűjtése önmagában ne lenne, font, ne lenne fontos, de a legfontosabb az, hogy ezeket az egyes kis puzzle darabkákat össze kell egyeztetni. Én megállapítottam azt, hogy mindez javítja a rálátásunkat a dolgokra. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, ami a terminológiát illeti, hozzá egyet tudok érteni a képviselővel, mely szerint a terminológia gyak, néha összezavarja az embert. Gyakran a médiában, vagy más vagy más anyagokban. Előfordulhat, hogy a magányos tettesek magányosan eh, eh, hajtják végre a merényletet, de kapcsolatban eh, állnak hálózatokkal. Azonban amikor nem hálózatok támadásával hajtják ezeket végre, akkor sokkal nehezebb őket azonosítani. A biztonsági szolgálatoknak egyre nagyobb nehézségeik vannak ezzel kapcsolatban. Egy nagyon sokféle a merényleti mód vagy fellépési mód merül fel, tehát a modus operandi, aztán az elkövetők szervezettségének a szintje, szintje a kiválasztott célpontok meghatározása mind-mind annyira eltérő lehet, hogy ezt nehéz megítélni, ami a megelőző, illetve az előkészítő, az elő, előkészítő tettek kriminalizációja, kriminalizálása. A kérdés az volt, hogy több jogszabályra van-e szükség ahhoz, hogy képesek legyünk végrehajtani, vagy megvizsgálni, kivizsgálni előkészítő intézkedéseket. A válasz erre az volt, hogy nem, nincs erre szükség, elegendő eszköz áll rendelkezésre. Egyesek azt mondták, hogy még nem is használnak ki minden eszközt, amely rendelkezésükre állnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most megadnám a szót Anna Gomeznek egy percre, mert tényleg nagyon kevés időnk van. Teljes mértékben egyetértek, hogy nagyon fontos, hogy legyenek sikertörténetek is. Nagyon fontos a megelőzés is. Azonban ez a neoliberális politikával konfliktusban áll, hiszen hatál, hatalmas szociális beruházásra van szükség, és ez nem történt meg, és nem is akarják ezt megtenni. A második kérdésem az, az ugye link, a terrorista csoportok és a határon átnyúló bűncselekmények összekapcsolódása, ezzel egyetértek. Ez az, ezzel az összekapcsolódással nem csak a kábítószerkereskedelemről vagy lőfegyverekről van szó, hanem az egész rendszert pénzmosásra használják ki, a kriminális vagy bűnbandák finanszírozására. Ezek az bitcoinok például ki sem tér a pénzmosás elleni e, irányelv. Nem lehet, hogy a rendszert még nem értettük meg minden részletében, és ez kezd az ellenőrzésünk alól kimenni? Válasz, a politikai ö, ö, ö, klímának nyilván nagy hatása van arra, hogy mire költik a pénzt, a költségvetést, és nyilván nagyon fontos lenne, hogy legyenek siker sztorik, a félelemkeltés, a félelemipar is itt szerepet játszik. Én azt remélem, hogy egy átfogó megközelítést tartunk meg, és egy hosszú távú hatékonyságot tartunk szem előtt. Ami a következő kérdését illeti, hogy mi az összekapcsolódás a kettő között, milyen fejleményeket látunk a határon átnyúló szervezet bűn, bűnözésben például, ami hat, attraktív lehet a terroristák számára? Már anticipálhatunk, hogy ezek a, ezekre a fejleményekre sor kerül, és ez a terroristák számára nagyon vonzó lehet ezeket a bűnbandákat kihasználni. Ezzel tehát jobban tudunk anticipálni. Tutundva a képviselő asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért vagyunk itt, mert van egy európai biztonsági program, egy biztonsági politika, és az Európai Bizottság feladata hozzáadott érték biztosítása, tehát a tagállami politikák kiegészítése. A tanulmányban feltűnt számomra, a 32. oldalon, ami a statisztikákat illeti, hogy a 2001 és a 2015 közötti európai terror eh, támadások áldozatairól beszélnek. Ami nem áll rendelkezésünkre, és itt a Marylandi Egyetem adatait használják, de úgy tűnik, hogy nem áll rendelkezésükre az Európában meggyilkolt személyek száma. Önök azt mondják, hogy tanulmányokra van szükség, amelyeknek az alapját megalapozott adatok adják. Nekem az a véleményem, hogy még mindig nincsen, vagy ez a benyomásom, hogy még mindig nincsen egy európai adatbank. A kérdés konkrétan kell megválaszolni. Európán kívül ki lesz terrorizmus áldozata, civilisták, civilek, nem civilek, hogyha nincsenek megfelelő statisztikáink a terrorizmus áldozatairól, akkor nem tudunk korrekt válaszokat adni. Hogyha nincsen megfelelő adat az egyes tagállami problémákról, akkor, akkor nem tudunk a terrorizmus áldozatainak sem segíteni. Egy spanyol tábornok azt mondta, hogy a szolidaritás a terrorizmus áldozataival nagyon fontos a terrorizmus elleni harcban, hiszen erősíteni kell az ellenállást a társadalomban. Ezt a kérdést azért teszem fel, mert azt szeretném kérdezni, hogy szeretnének-e európai adatbankot létrehozni. Ugyanez a kérdés, hogy ne merüljön fel az illetékesség hiánya. 2001-ben 120 európai um, halt meg, Ezen kívül ebesz országokból, ezen kívül még több százan meghaltak. Engem én nem nem értem azt, hogy a tagállamoknak miért, állnak, miért nem állnak a rendelkezésükre pontos adatok. Köszönöm szépen. Akkor még a, megadom a szót a válaszra, és aztán utána megadom majd utána a szót Jan Filip Abrechtnek, Van Orned úrnak egy percre, és Éva Zsulinak egy percre. És aztán megadjuk a szót a válaszadásra. Hogyha egyetértenek, akkor most megvárjuk önöket, eh, megvárjuk a válaszukat egy percben, és aztán utána következik majd az összefoglalás. Köszönöm szépen! Ez nagyon sok időt igényel a saját adatbázis létrehozása a tanulmányon belül, tanulmány idején alatt ezt nem sikerült megtennünk, kiváló intézetek gyűjtenek adatokat. Az adatbázis, a Marylandi Egyetem adatbankja vagy adatbázisa kiváló adatbázis, gyakran sok tanulmányra használják ezt. Ráadásul különböző régiók szerint lehet kutatni ebben. Ez csak egy példa, van egy másik tanulmány az én intézetemből, amely még több adatot gyűjt, ezt a jelentést is szívesen rendelkezésre bocsátjuk, hogy még árnyaltabb képet kapjanak. Ami a jogszabályalkotást illeti, felmerült a kérdés, hogy szüksége van-e egy olyan európai intézetre, amely ezt az, ezeket az adatokat gyűjteni. Ezt támogatni tudom, az Europol és készít beszámolót, de ez ezt nem osztják meg, illetve nem updatelik rendszeresen, úgyhogy emiatt támogatnánk ezt az Európai Adatbankot, és ez volt az egyik ajánlásunk. Ami a jogszabályalkotást illeti Európában, európai tagállamokban, ezt megvizsgáltuk, és a Libe Bizottság azt kérte eh, tőlünk, hogy válaszunk ki néhány országot, eh, hét országot, eh, amelyekben konkrétan megvizsgáltuk a végrehajtást. Ábrecht úr? Egy percre. Először is azt kell mondanom, hogy a jövőben minden koordinátornak ugyanazt a lehetőséget kell biztosítani, ugyanannyi időt, ez nem megfelelő. A jövőben elvárom, hogy minden koordinátor megfelelő időt kapjon, elég időt kapjon a kérdések feltevésére. Ami az érdemi kérdést illeti, ezt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tanulmány, ezt nagyon komolyan kell vennünk Én nem kell úgy tenni, mintha mi jobb kutatók lennénk, Nagyon fontos témákra vett fényt ez a tanulmány. A jobb végrehajtás és a jobb alkalmazás elengedhetetlen. A bizottság ezt nagyon komolyan vette, az, előző megjegyzéseket halva. azt is el kell mondjam az adatokra vonatkozóan, hogy természetesen én értem, hogy nem kell kiterjesztenünk az adatgyűjtésre vonatkozó intézkedéseket, tehát nem arról van szó, hogy nem szabad több adatot gyűjteni, hanem az intézkedéseket nem szabad tovább számát növelni. Látjuk, az adatok minősége nagyon fontos. Látjuk, hogy nem csak magányos farkasok vannak, mindig vannak kapcsolatok, és a hatóságokkal való kapcsolatokra kell koncentrálni, és ezeket kell jobban kihasználni. Köszönöm. Van Orden úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. I, I need... Igazából a migráció migrációs politikát érintem nagyon érzékeny téma. Tehát igazából természetesen nem minden migráns terrorista, de tény, hogy nagy méretű bevándorlással, migrációval, menedékkel növeljük a sebezhető lakosságra nehezedő veszélyt. És egyre nehezebb ezt a populációt integrálni, és igazából nem, az, nem arról van szó, hogy a biztonságpolitika, a rendészet méretét növeljük. Hiszen ekkora méreteket természetesen meg kell figyelni, de nem vagyunk már ura a helyzetnek. És ezzel a témával egyszerűen foglalkozni kell, és mindenképpen találunk el valamilyen megoldást. Éva Zsoli, végezetül pedig, hogy ezt a kérdést befejeze, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben e, a tanulmányban hiányzik egy fontos forrás, amihez könnyű hozzáférni, és ami nagyon fontos. Ez pedig az igazságügyi e, forrás. E, van egy külön kamara, amely a terrorista ügyek elbírálására specializálódott Isabel Prevot de az elnöke ennek az itt hozott ítéleteket, ítéletekhez hozzá lehet férni. Itt el lehet, ezzel el lehetett volna kerülni a, a mm, magányos farkasok által elkövetett merényletet, és külön ki lehetett volna térni a terrorista szervezetekkel való kapcsolatokra, egyesül... Miért mondom mindezt, elnök asszony? Hívjuk meg az, az elnök asszonyt ide a bizottságba, hallgassuk meg az ő tapasztalatait, hiszen nagyon sokat dolgozott a témában, és hallgassuk meg az értékelését. nagyon fontos itt az elkövetők esetében a támogatás, a pénzügyi támogatás adók nem csak a saját gyermekük sorsával foglalkoznak, hanem azzal is, hogy a paradicsomba jutnak-e vagy nem. ezekre a témákra is oda kell figyelni. Köszönöm szépen ezt a javaslatot, mondja az elnök. Nyilván ez mindenképpen nagyon hasznos lenne számunkra, hogyha ezt a típusú, hogyha meghívnánk az elnökasszonyt, eh, és eh, meghallgatnánk a tapasztalatait. Most eh, megadom a szót a válaszadásra. Only one word then about... Egy szót. Itt az adatokról, adatrendszerekről gyakorlati szakemberek azt kérik, hogy nem kell kiterjeszteni az adatgyűjtés lehetőségét, de azt is mondják, hogy voltak olyan dolgok, amelyekből tényleg lehetne hasznot húzni, tehát például, hogyha a katonaság konfliktus területekről gyűjtene anyagokat, bizonyítékokat, metrikus adatokat. Tehát például az SIS megtehetné ezt, és így bizonyos embereket azonosíthatnának az Európai Unió határán, hogyha beutaznak, vagy migránsok, de legalábbis azonosítani lehetne azokat az embereket, akik háborús bűnöket követtek el például. Tehát ez például egy hozzáadott érték lenne. És természetesen ez a migrációval is összefügg. Ez nagyon jó lenne, nagyon hasznos lenne. De az alapelképzelés nem az volt, hogy több adat legyen, hanem az, hogy használjuk ezeket. Ami például a migráció témájára vonatkozik, csak is egyetérthetek, hogy néhány célterületet említsek, amelyek érdekesek lehetnek. Tehát például a migrációs áramlatokat kihasználják a terroristák, visszajönnek vele, és nyilvánvaló az a tény is, hogy amikor az emberek táborokban várják a menedékjogi eljárást, akkor van, hogy hónapokat, éveket töltenek el ilyen táborokban minden kilátás nélkül. Tehát ők eléggé sebezhetőek, tehát eléggé könnyen beszervezhetők. Ez is egy alapfelvetés, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek a csoportok ellenállóbbak legyenek a külső behatások ellen. Tehát, hogy ne váljanak potenciális új beszervezendőkké. És remélem, hogy ez a szakbizottság is nagyon komolyan veszi ezt a témát. És nagyon jó lenne, hogyha több eszközzel látnánk el az információgyűjtést. Tehát igazából, hogyha nem kapunk választ, az is eléggé frusztráló. Tehát, hogyha szeretnénk például egy, egy jelentést befejezni, és nem tudjuk időben beadni, az nagyon frusztráló, de remélem, hogy a szakbizottságuk választ kap majd ezekre a kérdésekre a gyakorlati szakemberektől. És most szeretném a szakbizottságnak megköszönni a meghívást. Tehát bármikor, bármilyen kérdéseik vannak, készek vagyunk. Ezt a jelentést megírtuk, és ezek a témák állandóan a napirendünkön vannak, tehát ne habozzanak, keressenek meg, is. boldogok vagyunk, hogyha megválaszolhatjuk a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vin van Sik és van Bibel asszonynak ezt a kiváló expozét, amely nagymértékben összefogott volt, és köszönöm szépen a kérdéseket, válaszokat, a kérdések eléggé közvetlenek voltak, és köszönöm, hogy válaszoltak, és természetesen szeretnénk folytatni ezt a párbeszédet önökkel, és elnézést kérek azoktól a tagoktól, akik túllépték egy kicsit itt a napirendünket, és, és szeretnék megkérni mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a felszólalási időt, tehát mindenkorikát. Tehát most szeretnék köszönetet mondani, és csupán egy információ, amely a következő ülés idejére vonatkozik ez pedig csütörtök Strasbourgban, október 26-a 9 órától délig, és utána mindenki megkapja a napi rendet. Most a koordinátorok ülése következik. Köszönöm szépen, jó estét, és most a koordinátorokat megkérem arra, hogy maradjanak, hogy elkezdjük a koordinátori ülést. Szinte azonnal. Tehát akinek most el kell menniük, azok tegyék ezt gyorsan, és különben megköszönöm, és a koordinátorokat megkérem, hogy maradjanak. Köszönöm.